Good afternoon. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit itt a délutáni ülésünkön. Kérem, hogy foglaljanak helyet. És a svéd elnökség részéről szeretném üdvözölni mindkét államtitkárt, aki eljött ma délután hozzánk. Úgyhogy a 25-ös és 27-es pontnál a Stockholmi program előkészítése a szabadság, a biztonság és sok érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó Stockholmi programról van szó. Ez a Temperei és Hágai programnak a nyomon követése. és nagy érdeklődéssel várjuk Magnus Gréner államtitkár beszédét, aki az igazság és belügyér felel, aztán pedig Mina Jungren fogja megkapni a szót, aki a menedékjogért és a migrációért felelős. Öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Libe bizottsági képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak mindkettőnket ide, hogy a svéd elnökség előkészítési munkáiról szót ejthessek, illetve a stokholmi programról. Az új öt éves stokholmi programnak a célja, hogy a hágai programot folytatjuk. Egy izgalmas és intenzív ősz elé nézünk, jó magam, és Mina Jungren szintén számos kétoldalú megbeszélést tartottunk szeptember során számos tagállammal, akik Stockholmba látogattak, és megbeszélhettük ezt a Stockholmi programot. Nagyon hasznosak voltak ezek a találkozók, és jó áttekintést adtak arról, hogy a tagállamoknak milyen elképzeléseik, milyen benyomásaik vannak a Stockholmi programról. A kétoldalú megbeszélések során az volt a meglátásom, hogy az alap megállapodás az általános jövőbeli kooperációról az, hogy bizalommal fordulnak az iránt. És most az elnökségnek a feladata, hogy a felvetett pontokat megvalósítsa, és belevegye azt a programtervezet szövegébe, amelyről ősz során fogunk tárgyalásokat folytatni. Október végén pedig a svéd elnökség egy első, illetve előzetes tervezett szöveget fog beterjeszteni, ezután pedig intenzív megbeszéléseket fogunk folytatni, és a csúcs találkozón decemberben várhatóan elfogadjuk a szöveget. E folyamat során természetesen az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik majd. A svéd elnökség ugyanis már találkozott az Európai Parlament számos szakbizottságával, és természetesen azt reméljük, hogy ez a jó együttműködés folytatódhat az ő során. Nagy érdeklődéssel várjuk a parlament elképzeléseit, prioritásait a programmal kapcsolatban, és novemberi állásfoglalási indítványokat is várjuk. A svéd kormány célja az, hogy a stokholmi program legyen ambiciózus, hosszú távú kihatású legyen és kiegyensúlyozott legyen. Ambiciózus abból a szempontból, hogy szeretnénk egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítani a bel- és igazságügyi témákban megvalósuló együttműködésnek az elkövetkezendő években. Azt mondtuk, hogy hosszú távú kihatású, kitekintésű programot szeretnénk, ugyanis hatékony, eredményes és megerősített együttműködést szeretnénk ezen a területen. Öt évet fed le ez a program, ezen túl pedig elmondtuk, hogy egy kiegyensúlyozott programot szeretnénk, egyensúlyt szeretnénk felállítani. Az, azon intézkedések között, amelyek az alapjogokat, illetve az egyéni jogokat védik. Az állampolgárok szempontja a kiinduló pont jövőbeli munkánk szempontjából. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniót alkotó emberek fogadják el munkánkat, és hogy ez a munka, ez a mindennapi életükhöz egyfajta többletértéket nyújtson. A tagállamok egyébként a kétoldalú megbeszélések során ezt folyamatosan kiemelték. Tehát, ha az állampolgárok szempontjára gondolunk, akkor a bűnözés elleni küzdelem rendkívül fontos. Az emberek ugyanis azt várják, hogy az EU együttműködés megkönnyíti azokat az intézkedéseket, amelyekkel fel lehet venni a harcot a határon átnyúló bűnözéssel szemben. Szabadságot és a jog érvényesülését várják tőlünk az állampolgárok hogy biztonságot nyújtsunk nekik, ugyanakkor viszont ezt nem szabad a magánélet kárára tennünk. Az egyensúly a között, hogy biztonságot nyújtunk, illetve olyan intézkedéseket, amelyek az egyéni jogokat tiszteletben tartják, ez a, két, ez a két elem kéz a kézben kell haladjon. Ami pedig a határon átnyúló bűnözést illeti, illetve az azzal való szembenézést. Itt nagyon sok kihívással kell szembenéznünk, mint például a kábítószerkereskedelem, emberkereskedelem, terrorizmus. Ez egy folyamatos, állandó jelenség kontinensünkön, és mindig újabb és újabb bűntettekkel, bűnfajtákkal kell szembenéznünk, mint például az internetes bűnözés. A programunkban számos bűncselekmény típus szerepel, amely prioritást kell élvezzen programunkban. Terrorizmus, emberkereskedelem, szexu- gyermekek szexuális kisákmányolása, kábítószerkereskedelem, internetes bűncselekmény, hamisítás, gazdasági bűncselekmények és korrupció. Ezek olyan bűncselekmények, amelyek EU szintű együttműködést tesznek szükségesé és nagyon pozitív, hogy úgy tűnik, megállapodás született a tagállamok között ezekről a prioritásos területekről. A szervezett bűnözés Európában nem veszi figyelembe az országok közötti határokat. Ezért nem engedhetjük meg, hogy a nemzeti határok, az országhatárok, illetve a hatósági határok megakadályozzanak minket abban, hogy szembenézünk ezekkel a problémákkal. Növekszik a határon átnyúló együttműködés, de folytatnunk kell erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy egy európai rendészeti és jogi együttműködés megvalósítsunk. A fejlett rendészeti együttműködés tagállamok között például az információ és tapasztalatcsere hatékony rendszere, jól kialakított munkamódszerek jelenthetik alapját ezen problémákkal való szembenézésnek. Ami pedig az operatív együttműködést illeti, kétoldalú megbeszéléseink során nagyon sok delegáció támogatta, hogy az Európolnak nagyobb szerepet biztosítsunk. Nagyon tag, sok tagállam az Europolt úgy látja, hogy hatékony eszköze lehet a rendészeti együttműködés megerősítésének. Az Europol sarköve lehet az európai rendészeti együttműködésnek, de akár szélesebb körű nemzetközi kontextusban is. Holnap az elnökség az Europollal együttműködve egy rendkívüli miniszteri találkozót fog tartani Hágában, hogy megbeszéljük az Európol szerepét, illetve annak potenciáját. Természetesen a Libe Bizottság képviselőjét is szívesen látjuk ezen a konferencián. A hatékony, határon átnyúló együttműködésnek az egyik eleme, hogy hogyan küzdünk meg a bűncselekményekkel, ennek az egyik alapköve pedig az információcsere lehet. Nagyon gyakran a nemzeti intézményeknek olyan információik vannak, amelyeket szükséges kicserélni az egyes országok között. Ez egy jogi együttműködést tesz lehetővé, és úgy segíthetjük elő ezt a folyamatot, hogy szabványosítjuk az információs csere folyamatát, ez pedig segíti a munkát. Az adatvédelem kritériumait illetve a magánélet védelmét figyelembe véve, és azt, hogy az információt csak a megadott célra gyűjtsék, és a szükségesnél tovább ne tárolják az információkat. Tiszteletben kell tartanunk az emberek méltóságát ezekben a műveletekben. Ez tulajdonképpen egy szükséges lépés. Kétoldalú megbeszéléseink során nagyon sok tagállam kiemelte, hogy mennyire fontos, ugyanakkor viszont mennyi probléma merül fel a kölcsönös bizalom szempontjából egy ilyen adminisztratív rendszer használata során. Biztos vagyok abban, hogy meg tudunk állapodni az együttműködés feltételeiről. Arról van szó, hogy kölcsönös bizalom legyen a nemzeti hatóságok között, ugyanakkor viszont azt is mutatja, hogy az emberek mennyire bíznak azokban az eszközökben, amelyekről mi hozunk döntéseket. A tagállami hatóságoknak számítaniuk kell egymásra, és egymás döntéseit, ítéleteit megvalósítani. A bizalomépítő intézkedések, illetve a képzési és csereprogramok megvalósítása az egyik lehetősége annak, hogy az együttműködést megerősítsük. Például a bírók, az ügyészek és a rendőrök számára egyfajta Erasmus programot dolgozhatunk ki. Talán a legfontosabb intézkedés a bizalom megerősítésére az, hogyha az a biztosíték, hogy mit tudunk nyújtani az embereknek minimális szinten, és hogy ezeket a problémákat igazságosan közelítsük meg. Az egyén jogairól van szó, arról, hogy milyen jogokkal rendelkezik az egyén büntetőjogi eljárás során, legyen az az elkövető, vagy pedig az áldozat. Fontos tehát, hogy megállapodásra jussunk a közös minimum jogokról, amelyeket tiszteletben kell tartani a büntetőjogi eljárások során hogyan lehet az egyének jogait védeni, ugyanakkor viszont jogbiztonságot is nyújtani. Az az elképzelés, hogy a, hogy a tagállamoknak meg kell állapodniuk egy úti tervben, hogy milyen jogokról legyen szó, illetve milyen lépésekre van szükség. Itt konkrét, eredményorientált eszközökre gondolok, amelyek többletértéket jelenthetnek az állampolgárok számára. Az első lépés ebbe az irányba, hogy a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogot biztosítjuk. Ezt hamarosan elfogadják. Ugyanakkor viszont biztosítanunk kell az alapjogokat is, a vádlott esetében például szintén biztosítani kell, hogy megfelelően védjük az ő jogaikat, és ugyanakkor viszont az áldozatokét is szabad mozgásra van lehetőség az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy többen utaznak, és az emberek egyre inkább kivannak téve a bűncselekményeknek. Biztosítanunk kell számokra a segítségnyújtást, olyan nyelven, amelyet megérthetnek, hogyha bűncselekmény áldozatává válnak az EU-ban. Az áldozatoknak támogatást és védelmet kell nyújtani. az eljárás előtt, után és alatt. Tudom, hogy ez olyan elem, amelyet az Európai Parlament már korábban is prioritásos területként említett. Úgyhogy remélem, hogy számíthatok az önök konstruktív együttműködésére. A bűncselekmények áldozatainak, áldozatai jogainak védelmében. Tehát ezek lennének azok a témák, amelyeket a viták során Svédország és a többi tagállam is megemlített. Engedjék meg, hogy végül megemlítsem, hogy mennyire remélem, hogy az Európai Parlamenttel szorosan együttműködhetek, illetve főként a Libe szakbizottsággal az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon köszönöm a figyelmet, várom nagy érdeklődéssel megjegyzéseiket, és szeretnék válaszolni a kérdéseikre is. De még e- ezelőtt Mina Jungrennek fogom megadni a szót, államtitkár kollégámnak, aki a menedékjogról és a migráció témáiról fog szólni. Köszönöm szépen, akkor parancsoljon Jungren úr öné a szó, illetve Jungren asszony. Herr ordförande, ärade ledamöter av LIBE-utskottet. Tisztelt eh, képviselők! Nagy örömmel jöttem ide a svéd elnökség eh, képviseletében, és eh, bekívánom mutatni önöknek a Stockholmi program vonatkozó részeit. Az igazságügyminiszter és a bevándorlási miniszter egy hónappal ezelőtt már jártak önöknél. És akkor azt mondták, hogy nagyon fontos az együttműködés a, az Európai Parlamenttel. Tulajdonképpen ez annak a megbeszélésnek, az én jelenlétem annak a megbeszélésnek a következménye ne felejtsük el, hogy a polgárok nagyon érdeklődnek ezen téma iránt. Svédországban is nagy vita volt a stokholmi programról, a tradicionális médiában gyakran megjelent ez a téma, de az új médiafelületekben is, blogokban vitatkoztak erről a programról. Mi pedig örültünk annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés, mert a program az állampolgárok eh, érdekeit kívánja eh, képviselni, megvalósítani. A stokholmi programnak a migrációs eh, vonatkozásairól kívánok beszélni. Ahogy már mondták, a, az első fontos prioritás az egy új stratégiai munkaprogram kialakítása a szabadságon, biztonságon és jogérvényesülésen alapuló térségen belül a legfontosabb útmutató dokumentumnak szánjuk ezt az elkövetkezendő évekre, a Stokholmi programot, és azt reméljük, hogy egy nyitottabb, biztonságosabb Európát építünk majd ezzel, ahol az egyéni jogok érvényesülhetnek. Nagyon sok minden történt a menekült ügy és menedékjog és migráció területén, már az EU-n belül eddig is, tehát nem nulláról indulunk. Vannak döntések közös jogalkotási eh, teendőkről, illetve az alapjai már léteznek a közös menedékpolitikának és migrációs politikának. A hágai programban felsorolt intézkedések nagy részét már megvalósították, vagy éppen most valósítják meg. És ennek örülhetünk. Az Európai Parlament egyre nagyobb szerepet játszik ebben a folyamatban. 2004 óta növekszik a szerepe az Európai Tanács. Ezen túlmenően egy európai paktumot fogadott el tavaly a menedékjogról és migrációról, és ebben a paktumban a tagállamok azt vállalták, hogy igazságos, hatékony és koordinált politikát valósítanak meg, és így fognak megküzdeni azokkal a kihívásokkal, amelyek ezeken a területeken előttünk állnak. Új politikai lendületet kapott tehát ez a, az al politika, ez a területe a, a, a, az igazságügyi politikának. Hadd mondjam még ezt, azt is el, hogy ez a paktum nem az utolsó szó, inkább a, az alapok egyik építő kockája. Az Európai Bizottság ezzel párhuzamosan széleskörű konzultációkat folytatott a nemzeti parlamentek, NGO-k, polgárok különböző szervezetei bevonásával, ahol nagyon sokan szólaltak meg. Ideje, hogy ezt a munkát folytassuk, és a stokholmi programon belül megvalósítsuk a célkitűzéseket. A az Európai Bizottság egy közleményt adott ki júniusban, ez volt az egyik legfontosabb anyag ebben a témában, és eh, erről az informális júliusi miniszteri eh, csúcson beszéltek. Mint ahogy Gránes úr is, eh, én is azt a benyomást szereztem, hogy alapvetően egyetértenek a tagállamok a közlemény főcsapás irányát illetően. egy kiinduló pontja ennek a nyilatkozatnak, amelyet hangsúlyoztak a stokholmi miniszteri találkozón is, az, hogy a jól kezelt migráció mindenki számára pozitív fejlemény lehet. Ez igaz a tagállamokra és az EU-ra is, mint szervezetre, de jót tesz az egyéni bevándorlónak is, illetve a bevándorlót kibocsátó országnak is. Hogyha a Lisszaboni stratégiának a célkitűzéseit tényleg meg akarjuk valósítani, egy dinamikus és versenyképes gazdaságot akarunk építeni, akkor nagyon valószínű, hogy a munkaerőnek nagyobb bevándorlására lesz szükség, nem utolsó sorban a demográfiai helyzet miatt. Noha most eh, éppen egy gazdasági válsággal küzdködünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy a program öt évre előre tervez. A gazdasági helyzet pedig ez alatt az időszak alatt meg fog változni. Már most is olyan reformokon kell gondolkoznunk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Európai Unió olyan szakképzettségű embereket tudjon vonzani, akikre szükségük van. Amikor beindul a gazdasági növekedés, akkor ezt az új keresletet kell kielégítenünk. A tagállamok egyetértenek abban, hogy a programnak választ kell találnia azokra a kérdésekre, arra a kérdésre, hogy a közös bevándorlás politikát hogyan lehet kialakítani, és hogyan lehet a bevándorlás pozitív eredményeit elérni, illetve ennek gyümölcseit learatni. A tagállamok fogják majd kialakítani, meghatározni, hogy hány bevándorló nyer bebocsátást a munkaerőpiacukra. Egyetértés van abban, hogy a tagállamoknak koordinálniuk kell az illegális bevándorlás elleni fellépés, és ehhez szükségszerűen hozzátartozik a tolonc politikája is az Európai Uniónak. A Frontex ebből a szempontból is egy nagyon fontos ügynökség. Efelől senkinek nincsen kétsége. A tagállamok a Frontexet meg kívánják erősíteni de a Frontex megerősítése csak egy a szükséges intézkedések közül. Nagyobb együttműködésre van szükség a kibocsátó és tranzit országokkal is. Fejlesztési együttműködést növelni kell annak érdekében, hogy ezekben az országokban is fenntartható stabilitást alakítsunk ki. Az illegális bevándorlás elleni fellépés közben sem szabad megfeledkezni arról, hogy egyensúlyi helyzetet kell kialakítani a biztonsági intézkedések és a legális bevándorlás szükségességek között Vannak bizonyos kockázatok, például az egyedül érkező kiskorúak eh, problémaköre. A jobb iránymutatásra van szükség ahhoz, hogy jobban ellenőrizhetővé váljon ez az illegális bevándorlás, ugyanakkor megvalósuljon az az egyensúly, amiről az előbb beszéltem. A tagállamok hangsúlyozták a szolidaritás fontosságát és illetve a felelősség megosztásának fontosságát. A migrációs nyomás mindannyiunkat érő kihívás. Átfogó megközelítésre van szükség, amely rövid és hosszú távon egyaránt fenntartható. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek számos területet érintenek globális megközelítésben kell gondolkoznunk, és azon, hogy az EU-nak a visszafordítási vagy toloncpolitikája hogyan lehet hatékonyabb. Egy kísérleti projekt tehát indítunk Máltán annak érdekében, hogy elosszuk az odaérkezett bevándorlókat az egyes országok között a Stockholmi program során majd elemezzük ennek a kísérleti projektnek a megvalósulását és értékeljük azt. A cél a jobb szolidaritás, erősebb szolidaritás kialakítása a tagállamok között, illetve a tagállamok és harmadik országok között, ahol a legnagyobb a bevándorlók által okozott nyomás, illetve ahol a, a bevándorlási rendszer Eh, a legsérülékenyebben. A rendszer egyik kiinduló pontja az, hogy a menedékkérők a folyamatban egyenlő elbánásban részesüljenek, függetlenül attól, hogy melyik tagállamhoz fordulnak. A Stockholmi találkozón hangsúlyozták, hogy közös rendszer kialakítására van szükség a hatékonysághoz, illetve meg kell erősíteni a menekültügyi rendszerhez való hozzá, hozzáférés hatékonyságát is. Egy intenzív, jól működő együttműködésre van szükségehez. A közös menekültügyi rendszer egyik fontos eleme a rendszer külső dimenziója is, itt elsősorban a menekültek eh, visszaküldéséről van szó. Szóval vannak olyan személyek, akik eh, védelemre szorulnak, illetve letelepítése, bocsánat, vannak olyan eh, személyek, akik védelemre szorulnak, de az EU területét el sem tudják érni és egy olyan menekült táborban élnek, ahol az osztályrészük az örökös bizonytalanság. Az ilyen helyzetekben az EU-nak segítséget kell nyújtani, újraletelepítési programokhoz való hozzájárulás formájában például. Egy közös, egy közös új EU programról beszélt a közelmúltban az Európai Bizottság, és sok tagállam azt szeretné, ha ezt ténylegesen belevennénk a stokholmi programba. Az elnökség azt reméli, hogy ősszel intenzív együttműködést tudunk kialakítani a parlamenttel ebben a kérdéskörben is, hogy egy ilyen letelepítési program is lehetővé váljon. Mint ahogy az államtitkár kollégám is mondta, szeptemberben találkoztunk a tagállamok képviselőivel, és beszéltünk erről a programról. Ezeken a megbeszéléseken a tagállamok kifejtették az álláspontjukat, és hangsúlyozták, hogy konstruktív módon kell értékelni azokat a jogalkotási mechanizmusokat és programokat, amelyeket jelenleg eh, használunk. A célja a jogalkotásnak az, hogy eh, tényleges szükségletekre válaszoljon. Természetesen ehhez eh, meg kell vizsgálnunk a már létező szabályokat is. A tagállamok az adminisztratív kapacitás megerősítéséről beszéltek, illetve praktikus megközelítést sürgettek egy európai támogató hivatal felállításának szükségességét például sok tagállam aláhúzta. És kiemelték azt is, hogy a legális, a, bocsánat, a jogi és a belügyi kapcsolatokat be kell építenünk dimenzió, egy külön dimenzióként a külkapcsolatainkban. A tagállamokkal bilaterális tárgyalásokat is folytattunk, összegyűjtöttük az észrevételeiket, és ezeket beépítettük a Stockholmi eh, programba. Így sikerül majd kialakítani egy ambiciózus, konkrét programot, amely világos prioritásokat fogalmaz meg. Ez a célkitűzésünk. Ehhez eh, átlátható, nyitott eh, folyamatot szeretnénk biztosítani, minden fontos szereplő részvételére számítunk, beleértve az Európai Unió intézményeit is. Tudjuk, hogy ez egy nagy feladat, és e, az ősz során reméljük, hogy sok konstruktív beszélgetést tudunk folytatni, találkozót tudunk szervezni itt az Európai Parlamentben is. Az önök munkája rendkívül fontos a siker e, szempontjából is. A végeredmény pedig mindenki támogatni tudja majd a tanács is és a parlament is. Köszönöm szépen. Rógó, kommentáre? És természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre. Mondjon asszony. Tudjuk, hogy a stokholmi program sikere eh, kritikus a mi szempontunkból is, itt ebben a bizottságban nagy az érdeklődés, 20 jelentkeztek eddig eh, szólásra, és eh, megint csak azt mondom, hogy két percet tudok csak adni mindenkinek. Buszutil úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a két eh, vendégünknek az előadásukért. Azt kell mondjam, hogy mindkét elemzés nagyon érdekes volt a stokholmi programról. Én a közös menekültügyi politikáról szeretnék beszélni, és szeretnék erről néhány felvetést megfogalmazni. Először is, mi kellene, hogy legyen a politikai célkitűzésünk ezen a területen? Én úgy gondolom, hogy érdemes lenne egyértelmű célkitűzést megfogalmaznunk. Szerintem egy közös bevándorlási és menekültügyi politikára volna szükségünk, de ezt szilárd alapokra kellene helyeznünk. Igazságos rendszerre van szükség, és tényleg annak kellene, hogy védelmet nyújtson, aki védelemre szorul. Ugyanígy méltányos kell, hogy legyen azon országok irányába, akikre egy aránytalanul nagy teher hárul. Ugyanígy tiszteletben kell tartani a jogot, és annak kell védelmet eh, nyújtani, aki tényleg eh, megérdemli, hogy az európai területen tartózkodjon. És eh, explicit módon kellene kijelentenünk, hogy az egyetlen eljárás azokra nézve, akik nem, nem jogosultak arra, hogy az európai területen tartózkodjanak, az, hogy visszatérjenek hazájukba. Tehát egy egyértelmű visszafogadási politikára van szükségünk. Egyetértek azzal, hogy mennyire jelentős ez, és az önkéntes visszatérési politikára kellene a hangsúlyt helyeznünk. Számos projekt létezik különböző tagállamokban, ezek működnek, és ezen programokat kellene megerősítenünk. És a jó példákat követnünk kellene, azért mert ez könnyebb így, és humánusabb is, hogy egy visszatérítendő szemétől kérjük fel, hogy ezt tegye meg, tehát hogy legyen önkéntes. Ha ez a visszatérés, az önkéntes visszatérés nem működik, akkor jobban kellene megszerveznünk a munkánkat, és például közös, közösen kellene megszerveznünk a visszaszállítást. Tehát ezen aspektusokkal kellene foglalkoznunk, és a nemzetközi együttműködés is nagyon lényeges, kulcsfontosságú, hiszen tudjuk, hogy a harmadik országokkal való együttműködés nélkül, Törökországra és Líbiára gondolok, nem fogjuk tudni ezt megoldani. Komoly problémáink vannak a nemzetközi együttműködés végrehajtása szempontjából, ami ezen országokat illeti. Meg kell, hogy értessük ezen országokkal a tényleges problémákat, hiszen nekik is védeniük kell a külső határaikat. Ehhez pedig segítséget kell nyújtanunk nekik, hogy megfelelően védhessék a külső határokat. Ugyanígy a Genfi Egyezményt is szem előtt kell tartanunk, hogy az ENSZ főbiztossága tényleg működjön, és nagyon fontos, hogy a menedék kérelmeket, illetve a visszatelepítési programokat végre tudjuk hajtani, hiszen Ezáltal egyfajta új reményt, reményt tudunk kelteni. A harmadik pont pedig a frontex kapcsolatos, a mandátumot meg kell újítani, hogy hatékonyabban működjön az ügynökség, hiszen tudjuk, hogy a tagállamok nem teljesítették a Frontex bevetett reményeinket, illetve elvárásainkat. El kell döntenünk azt is, hogy vajon ez az ügynökség saját forrásokkal kell, hogy rendelkezzen. Eddig ugyanis ez nem volt a helyzet, és talán ezért nem eredményes a munkája. Tehát ezen kérdésekkel kellene foglalkoznunk. Végezetül pedig a szolidaritás kérdése, és ez lenne az utolsó felvetésem. <laughs> Igen, elnök úr, azonnal befejezem. Úgy tűnik, hogy a déli térségekben, az Európai Unió déli országaiban az a benyomás alakult ki, mintha nekik kellene a bevándorlókat ellátni, mintha nekik nem lenne szavuk abban, hogy visszaküldjék-e a bevándorlókat, vagy Európa egyéb országaiba továbbítsák őket. Tehát, mintha rájuk hárulna a felelősség is, mintha nekik kellene a helyzetet megoldaniuk egyedül, már pedig ez nem szolidaritás. Szükségünk van éppen ezért szolidaritási mechanizmusokra, hogy a szavakról a tettek mezeire lépjünk. Köszönöm szépen, Buzutil úr! Emlékeztetnék ismételten mindenkit, hogy ha lehet, akkor két percben szólaljon fel, nem négy, vagy öt, vagy három percben, mert különben nem fogjuk tudni időre befejezni ezt a vitát. Húsz képviselő jelentkezett, jelezték, hogy szeretnének a vitában részt venni, de most Hanis Plesert asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én még gyorsabban fogok beszélni, mint általában. A miniszterasszony azt mondta, hogy a jog, biztonság és igazság érvényesülésének térségét ki kell bővíteni, méghozzá a kölcsönös, a jogrendekbe vetett bizalom által. A gyakorlatban ez a bizalom nem mindig bizonyult jogosnak. Ugyanakkor szükségünk van egy úti tervre is az eljárási jogokra vonatkozóan. Ezen a területen mindig a tanácsnál buktak meg az elképzelések. És nagyon nagyra értékelem a törekvéseiket, de ami a kölcsönös bizalmat illeti, ezt tovább kell építeni. A kölcsönös bizalom nem szabad, hogy a kormányfőknél maradjon mindössze. Az együttműködés területén is ezt fokozni kell. Szeretnék még a menekültügy és a bevándorlási politikával kapcsolatos együttműködésről szólni. Itt is fokozni kell a bizalmat a tagállamok között hogy az újra az áttelepítésről, vagy a szakértelemről, vagy a helyi helyi színe működő csoportokról van szó, azon személyekről, akik a menedékkérőket, az elutasított menedékkérőket visszakísérik hazájukban. Nos, ezen a területen is hiányzik a szolidaritás, nem kielégítő. Ezért én azt szeretném tudni, hogy ennek mikor lesz egyszer vége, mikor érnek véget a remek tanácsi következtetések, ahol mindig a szolidaritásról beszélünk, de a gyakorlatban ez nem működik. 2010 volt a határidő a menekültügyi politika kialakítására, de még mindig nem tartunk sehol sem. Most pedig az alapvető jogokról szólnék. A svéd elnökség Strasbourgban nagyon szép szavakkal illette az elképzeléseket, hogy ugyanazon jogokat kell mindenkinek biztosítani, amikor a litvániai homofóbiáról van szó például. Ezzel kapcsolatban a közelmúltban egy írásbeli kérdést fogalmaztam meg. Ma megkaptam erre a választ, és a válasz azt tartalmazza, hogy gyakorlatilag a tanács semmit sem szólt, és én ezt megbotránkoztatónak tartom. A tanács maga is felelős, amikor a tagállamokban, az EU tagállamaiban a jogérvényesítés területén hiányosságok lépnek fel. A tejkvótánál, illetve az Oroszország irányuló exportnál is egyértelműen és nyíltan kell párbeszédet folytatnunk, de hogyha a jogok sérülnek a tagállamokban, akkor ugyanezt kell tennünk. Köszönöm. Albrecht úr, ön ilyen szó, kíváncsiak, hogy tudja ezt a rekordot javítani. Megkísérlem, habár mindig sajnálatos, hogy csak ilyen kevés idő áll rendelkezésünkre, és egyes képviselők nagyon aktívan foglalkoztak a stokholmi programmal, és mégis arra kényszerülnek, hogy mindig gyorsabban, egyre gyorsabban fejezzék ki magukat. Köszönöm az államtitkár úrnak, Graner úrnak ezt a bemutatót, illetve a szándéknyilatkozatot is, hogy az állampolgárok jogait helyezze előtérbe, például az adatvédelem terén. Három pontot szeretnék kiemelni. Egyfelől az arról a tényről szólnék, hogy ugye a program az én olvasatomban legalábbis a jogok erősítése területén még mindig túl általánosan fogalmaz. Hiányoznak a konkrét szándékok és az értékelés területén is, amikor a felügyeleti intézkedéseket értékelik, kevés a konkrétum. A svéd parlament is egyértelműen megfogalmazta, hogy egy teljes körű értékelésre van szükség, még mielőtt új biztonsági és felügyeleti intézkedéseket foganatosítanának. Én ezt teljes mértékben szükségesnek tartom, főleg azért, mert egyre inkább kezdünk áttérni a megelőző intézkedésekre. Ezek pedig általában a gyanú alapján járnak el, nem pedig a konkrétum alapján, amelyeket egy bíró megerősítene az állampolgárokkal szemben például. Tehát fel kell tenni azt a kérdést, főleg ha megfontoljuk, hogy a bűnözéssel szembeni küzdelem nem feltétlenül a még több biztonsági intézkedés, illetve a még több felügyelet ellenőrzés alapján valósul meg, hanem inkább a rendőrségi és igazságügyi együttműködés kellene el, megerősíteni, a megelőzést kellene előtérbe helyezni, hogy tényleg megelőzzük és megakadályozzuk a bűncselekmények bekövetkeztét. Egyensúlyt kell létrehozni a egyfelől a bűnözéssel szembeni küzdelem megelőzése, valamint az alapvető jogok védelme között. Ez pedig itt nem tartalmaz a Stockholmi programban egyensúlyt. Köszönöm. Köszönöm. Triata Fidiles úr következik. A svéd elnökséget szeretném köszönteni, és szeretném megjegyezni, hogy azzal kapcsolatban, amit Ljungren asszony mondott. Nos, mi teljes mértékben támogatjuk egy európai támogató hivatal létrehozatalát. Én Ciprus vagyok. Ciprus egy olyan ország, amelyben nagyon sok menedék jogi kéremet nyújtanak be, nagyon is sokat, ha figyelembe vesszük Ciprus földrajzi helyzetét. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy ezen hivatal létrejötte, nagymértékben segít bennünket a problémák megoldásában, főleg ami a humanitárius problémákat illeti, hiszen itt segítséget kell nyújtanunk azon embereknek, akik védelemre szorulnak. De a koordináció, az egyeztetés is nagyon fontos a tagállamok között, és ez mindenképpen a földközi tenger térségének országait, az ő érdeküket szolgálja, hiszen a menedékkérők nagy része oda irányul. Ezen kívül pedig szeretném még hangsúlyozni, hogy mennyire fontos létrehozni ezt a hivatalt, ezt az ügynökséget, és fontosnak tartom, hogy székhelye egy mediterrán országban legyen, mert így jobban el tudjuk végezni a munkánkat, és a hivatal is ezáltal a frontvonalban dolgozhat, és jobban megismerheti a valóságot, azt a helyzetet, amelyben a problémákat első kézből kell megoldani. Nagyon jelentős munkát végezhet el ez az ügynökség, és ezért, elnök úr, nagyon lényegesnek tartom a létrejöttét, és azt, hogy minél hamarabb létrejöjjön. Köszönöm, Keller képviselő. Köszönöm problémát jelent számomra az egyensúlyra utalás, mert az alapvető jogok ugye mindig ugyanazt jelentik. Én azt szeretném tudni, hogy vajon megkapták-e az alapvető jogi, az alapjogi ügynökségre vonatkozó módosításokat, Szeretném, ha ezt tanulmányoznák, és azt is szeretném tudni, hogy vajon ezen módosításokat megfontolják-e. Ez egy európai ügynökség, az alapvető jogok védelmével foglalkozik, tehát nagyon egyértelmű, hogy érdemes lenne megfontolni a Stockholmi program további kidolgozása során ezen módosításokat. Egyetértek az alapjogi ügynökséggel, ugyanis a Stockholmi program csak az állampolgároknak, az európai polgároknak nyújt védelmet, de mi van azokkal, akik nem európai állampolgárok, nekik milyen jogokat biztosítunk, hiszen az európai ügynökségek, mint a Frontex például, szerepet vállalt az emberi jogok megsértésében, és éppen ezért jogokat kell biztosítanunk olyan személyeknek is, akik migránsok, akik sérülékeny, veszélyeztetett személyek. Az Európai Unió az emberi jogokat fontos, hogy biztosítsa, és nem annyira a visszafordítási politikák hatékonyságára kell a hangsúlyt helyeznünk. Éppen ezért a menedékjogi rendszer szerintem fontos, hogy erősebb legyen, már pedig nem minden tagállamban mondható el, hogy ez így van, és éppen ezért egy jobb menedék védelemmel hatékonyabban elérhetjük a céljainkat. És amíg az önkéntesség érvényesül, addig a szolidaritás nem valósulhat meg jobb egyensúlyra volna szükségünk, szolidaritást kellene tanúsítaniuk olyan tagállamoknak, ahol a Dublini Egyezmény által gyakorlatilag nincsenek menedékkérők. Tehát kötelezővé kellene tennünk a szolidaritást, hiszen láthatjuk, hogy ez önkéntes alapon nem működik. Köszönöm szépen, Hauregi úr! Először is azt szerettem volna mondani a svéd elnökségnek, hogy Európát így alakítjuk ki. Nagyon fontos, hogy ugye sokan megkérdőjelezik Európát, és a svéd elnökség most példát mutat arról, hogy hogyan kell Európát megalkotni olyan eszközök létrehozatalával, amelyekre Európában szükségünk van a problémák megoldásához. Szeretnék néhány kérdést feltenni, ami szerintem mindannyiunk számára fontos. Mi a véleményük arról, hogy a Eurojust hogyan jár el, illetve milyen munkát végez. Egyre több a határon átnyúló bűnözés, ennek fokozódik az aránya Európában, és a tanácsban ezt úgy ítélik meg, hogy a bűnözés egyre inkább határon átnyúló jellegű. És ha egyetértenek ezzel, akkor megfontolták annak a szükségességét, hogy a büntetőjog területén a határon átnyúló bűncselekményekre vonatkozóan harmonizációra volna szükség amikor ugyanazon bűncselekményt ugyanazon bűncselekmény esetében gyakran akár az egész unión belül ellentmondásos bírósági döntések születnek, például a prostitúció vagy egyéb területeken. Megfontolják az európai hatékonyság érdekében, hogy bizonyos fajta egységesítésre szükség van, amikor határon átnyúló bűncselekményekről van szó. És végezetül megfontolták-e egy sokkal egyeztetebb, egy, egy koordináltabb politika megvalósítását, például a menedék, a menekültügy területén, ahogyan azt ön is jelezte, vagy például a kísérlet nélküli kiskorúak esetében. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen, Intfelt asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a svéd elnökségnek azért, mert eljöttek ide hozzánk, a svéd elnökség kitűnő munkát végzett eddig, de azt hiszem, hogy gyakorlatilag ezzel be is fejezhetem a dicsérő szavakat. Azt hallottunk nagyon meleg ö, szívű szavakat a az állampolgárok jogairól, az alapjogi ügynökségről, de az igazság az, hogy ezt már nagyon hosszú ideje hallom. Én alapvetően nem vagyok cinikus ember, de elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen. Amikor például a személyes adatok gyűjtéséről, illetve az állampolgárok megfigyeléséről van szó, akkor kérdezem én, hogy hol vannak a határok? Mert úgy tűnik, hogy nincsenek határok. Például Svédországban is drákói törvényeket hoztak az állampolgárok lefigyelése szempontjából, például az e-mailek esetében, vagy amikor DNS adatokat gyűjtenek arról, hogy ki hova utazik, kivel beszél telefonon, mekkora összeget tárol a bankszámláján. Szeretném tudni, hogy hol a vége Hol a határ? Hol a határ ezen rendelkezéseknek? És azt szeretném tudni a tanástól, hogy amikor baráti szavakat mond a diszkrimináció elleni küzdelemről például. Itt kollégám már említett számos példát, arról, amikor a tanács azt mondja, hogy nem avatkozunk be a tagállami ügyekbe. Nekem mindig az volt a benyomásom, hogy az alapvető jogok és az egyenlőség egyetemes jogok. Ha azonban a személyes adatokat nem védjük, és nem érvényesítjük az alapvető, érvényesítjük az alapvető jogokat, akkor igazából miről beszélnek? Hiszen mindig azt mondják, hogy az állampolgárokat állítjuk a középpontba. Én akkor azt szeretném tudni, hogy miről szól ez. Egy másik példa. Egy bírósági döntés értelmében egy Fülöp-szigeteki állampolgár, akit terrorista szándékokkal vádoltak és fekete listára került, az EU egyik fekete listájára, ez pedig az x bírósági határozat, amely azt nyilatkozza, hogy a jog megsértésének minősíthető az, amikor fekete listára kerül egy ilyen személy. Hány ilyen bírósági döntésnek kell még megszületnie ahhoz, hogy a tanács megértse, hogy a demokratikus standardoknak eleget kell tennie? Én azt szeretném igazából tudni, hogy miről beszélnek, amikor az állampolgárok jogairól, az alapvető jogokról, az egyenlőségről, a jogállamiságról beszélnek. Ez konkrétan mit jelent, és konkrétan milyen javaslatokkal állnak majd elő? Köszönöm. Borgecio úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden Miután a belés igazságügyi életékest meghallgattuk, nagyon pozitív normákról nyilatkoztak, egy olyan norma keretről, amely a Stokholmi program része. Hallottuk a menedékjog területén a humanitárius intézkedésekkel kapcsolatos szándékot is. Egy konkrét kérdésem volna a svéd soros elnökséghez. Svédország földrajzilag egy elég távoli ország, legalábbis távol van a földközi tengertérségének problémáitól. Én azt szeretném tudni, hogy a téma egy további aspektusával szintén ilyen intenzíven kívánnak-e foglalkozni, hiszen ott egészen más humanitárius drámák zajlanak. Hogy mire gondolok? a titkos, az illegális bevándorlásra gondolok, amelyet gyakran mafiózó szervezetek irányítanak. A maffia még ma is a fő felelős azért, mert harmadik országból származó emberek érkeznek embertelen körülmények között Európában. Humanitárius szempontból ez a mindenek feletti kérdés, ezzel foglalkoznunk kell. Látom, hogy a svéd elnökséget a lehető legjobb szándékok vezérlik, hogy megoldják a az illegális bevándorlás problémáit, és javít, javítsák a bevándorlók körülményeit, de a 21. században ezt a szégyent el kell kerülnünk. Tehát ez az emberkereskedelem, ahogyan azt hallhattuk korábban, mindig nagyon szép szavakat használnak, de azt hiszem, hogy most már ideje végre elvégeznünk a munkát. Ez egy nagyon nagy vívmány lenne egy földrajzilag ennyire távol országtól, hogyha tényleg foglalkozna ezen problémákkal, hiszen délen valódi drámák következnek be. És hallhattuk az imént a ciprusi kollégát, ő is ebben a kérdésben nyilatkozott, Ciprus, Málta és hazám Olaszország is gyakran be kell avatkoznunk, egyáltalán nincs is időnk arra, hogy egyeztessünk, és amit teszünk, az messze nem elegendő. Ezért úgy gondolom, hogy ez, ennek a szörnynek ideje, hogyha levágnánk végre a fejét, hiszen ez a szörny, ez a maffia felelős ezen embertelen jelenségért, amelyen meg kell küzdenünk Dél-Európában. Bronz úr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Lundgren asszony, azt hiszem, szólt arról, hogy sokkal több bevándorlásra van szükség, hogy a dinamikus gazdaságot elősegítsük. Erről pedig itt valójában nem csak emberként beszélt a bevándorlókról, hanem termelési tényezőkről. Én magam azt hiszem, hogy az emberek szükségleteit kellene először is figyelembe vennünk, nem pedig fordítva. A bevándorlás Európa egyes részeit a felismerhetetlenségig eltorzította. Hogyha közvéleménykutatást végzünk, akkor az emberek meg akarják szüntetni a bevándorlást, nem pedig végtelen áramlatokat akarnak látni. Lassan szeretnék szólni, hogyha annak érdekében, hogy semmiféle tiszteletre méltó bárónő ne értse félre azt, amit mondani szeretnék. Köszönöm szépen, hogy röviden szólt, Morvai asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Engem is nagymértékben felzaklatott az az elképzelés, hogy gazdasági hatékonyságról beszélnek, tehát hogy ez a vezérerő a teljes közös bevándorlás politikában. Azt hiszem, hogy a közös migrációs, ahogy a közös migrációs politika alakul Európában, szerintem itt demokratikus megbeszélésre van szükség arról, hogy melyek a vezér fonalai ennek a politikának. És a kérdésem a svéd elnökség felé az, hogy ön Önök mit gondolnak az igazságszolgáltatás mennyire lehet a migrációs politika alapja? Milyen mértékben szeretnék azt látni, hogy ez a migrációs politika egy szélesebb körű szociális és gazdasági igazságossági elven alapul. Miről beszélek? Arról, hogy a migráció belül az elsődleges emberi jog az, hogy a hazájában maradhasson. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a migránsok számára nem egy akkora gyönyör, hogy jöjjenek Európába, hogy a közösségüket maguk mögött hagyják. Nagyon gyakran nők számára, például a filipino migráns dolgozók számára, hogy a családjukat, gyermekeiket, közösségüket otthon hagyják, és mindez az alapvetően igazságtalan gazdaságpolitikák miatt alakulhat így, amelyeket a WTO vezet, például a teljes neoliberális szabadkereskedelmi koncepció, amelyet az Európai Unió is oszt. Miért nem beszélünk az harmadik világ jog, azon jogáról, hogy táplálkozási szempontból, élelmezési szempontból szuverének le- legyenek. Miért nem beszélünk a gazdasági igazságosságról, amely lehetővé tenné a közösségek számára, hogy érintetlenek maradjanak, hogy ne essenek szét, hogy több millió migráns ott kell hagyja hazáját, családját. Erről kellene vitázni, amikor a migrációról beszélünk. És szeretném ezen kívül az új tagállamok kérdését felvetni, illetve saját hazám Magyarország kérdését. Egyes országok az EU-n belül szinte annyira elszegényednek, mint a harmadik világbeli országok, és ez pedig egy migrációs emberi jogi téma. Népeink a strukturális kiigazítási programok miatt, amelyeket az IMF, a Világbank, a WTO vezet, gyakorlatilag olyan helyzetbe kerülnek gazdaságilag, mint a harmadik világ. Úgyhogy a belső migráció, a fekete piaci munkavállalás, nőkereskedelem, emberkereskedelem felmerül. Szeretném erre a tényezőre is felhívni, a svéd elnökség figyelmét, figyeljenek oda az új tagállamokra, főként Magyarországra, mert migráció szempontjából gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mint a harmadik világban. Köszönöm. Még néhányan kértek szót, úgyhogy szeretném bejelenteni, hogy most már lezárom a felszólalók listáját. Szipel asszony két percet kap. Köszönöm, elnök úr! Két elemet szeretnék kiemelni. Korábban hallottunk újra és újra arról, hogy mennyire fontos a kölcsönös bizalom ha bűnözés elleni küzdelemről beszélünk. De úgy tűnik, hogy ez a bizalom nem teremtődött meg. A miniszterek döntéseket hoznak, és amikor hazatérnek, ezeket a döntéseket alkalmazzák ugyan, de eléggé félváról veszik ezeket a döntéseket. Egyetértőn ezzel a meglátással, vagy sem? Azt szeretnénk, hogyha a biztonság a jog érvényesülésén, illetve a biztonságon, szabadságon alapuló térség alakulna ki. A jogbiztonság térsége, a jogi garanciák térsége, ugyanis nagyon sok állampolgárnak mindennapi életében konkrétumokra van szüksége. Például, hogyha én nyugdíjas vagyok, és egy másik országban nem térítik meg az orvosi költségeimet, vagy mi történik velem, hogyha külföldre megyek, és ott kirabolnak. Tehát egyszerűen az állampolgároknak ezeket az egyszerű problémáikat kell megoldani. Ez pedig a stokholmi program részét képezi, vagy pedig figyelmen kívül hagyják ezt, kérdezi a képviselő. Köszönöm, elnök úr! Hozzászólásom tulajdonképpen az alapjogok védelmével kapcsolatos, de magánélet területén. És itt az adatvédelemre gondolok, de nem csak arra, hanem a fizikai sértetlenséghez való jogra gondolok, és elsősorban a nők ellen elkövetett erőszakra. Szeretném azt kérdezni a svéd elnökségtől, hogy azon túl, hogy a nők védelméről beszélünk, akik erőszak áldozatául esnek. Szeretnének-e még valami mást is mondani arról, hogy hogyan lehetne a nők ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatos bűncselekményeket megelőzni, és hogyan tudnák rávenni a tagállamokat arra, hogy intézkedéseket alkalmazzák is, annak érdekében, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésén alapuló térség a magánéletben a nők számára is érvényesüljön. A nők elleni erőszakról beszélek, a fizikai, testi épség védelméről, nem csak az adatvédelemről. Úgy hiszem, ezért nagyon fontos, hogy ez prioritás legyen a svéd elnökség számára, és vannak már nagyon érdekes intézkedések, amelyeket végre lehetne hajtani. Például a rendészeti és bírói képzés a nők elleni erőszak területén, illetve az azzal való megküzdés területén. A bántalmazás elleni küzdelemről szóló kampány, a nők elleni erőszakról szóló képzések, illetve a távoltartási intézkedések végrehajtása hogyan lehetne például statisztikákat felállítani, és azokat homologizálni az Európai Unió szintjén. Tehát az igazság az, hogy ez az információcsere elősegíthet abban, hogy a tagállamok az emberi jogokat megfelelően tiszteletben tartsák. Úgy gondolom, hogy ez a svéd elnökségnek egy fontos feladata lenne, és jó lenne, hogyha ezek az intézkedések bekerülnének a dokumentumba. Nem csupán a nők védelméről szól ez, hanem el kell kerülni azokat a bűncselekményeket, amelyek a szabadságon, a biztonságon és jogérvényesülésén alapuló térséget a magánélet területén még hiányosnak mutatják. Köszönöm szépen, Flotr asszony. Köszönöm, elnök úr. A nehézség, nehézsége a, annak, hogy meggyőzzük az embereket arról, hogy eh, Stockholmi program jó dolog, ez alapvetően két dologban eh, foglalható össze. Eh, hágát kell először is eh, megvizsgálni, és eh, megnézni azt, hogy milyen védelmet élveznek azok, akik menekült jog, jogot kérnek Európában. Sajnálatos módon ez nem megfelelő. Nem hiszem, hogy azt lehet mondani, hogy most jelentősen jobb a menekültek védelme, mint két programmal ezelőtt. Tehát azt gondolom, hogy alaposan felül kell vizsgálnunk a jogi, eszközöket, amelyek rendelkezésünkre állnak. Hatékony intézkedésekre van szükség a Frontex keretein belül is, illetve a, a tengereinken, mert sajnálatos módon a a, nagyon sokan eh, bejutnak eh, Európába, és eh, ők menekült jogért folyamodnak. Én egyébként francia vagyok, és éppen ezért a Calais helyzet különösen közel áll a szívemhez, ott nem kérnek az emberek menedékjogot azért, mert akkor visszaküldenék őket az első országba, Máltára vagy, vagy Görögországba, ahol pedig nem akarják intézni ezeket a, a, az ügyeiket. Sajnálatos módon a jelenlegi jogi eszközök inkább akadályává váltak az ügyek rendezésének, mintsem, hogy segítenék. És ott van még a visszaküldés problémája, illetve a fogvatartásuk. Fogvatartásuk többek között a kiskorúaknak is. Márpedig a kiskorúak és egyéb emberek fog, fogvatartása az megsérti alapvető jogaikat. Meg kell nézni a rendelkezésre álló eszközöket, a jelenlegi eszközök nem védik az emberek jogait. Hatékony intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy változásokat érjünk el, és remélem, hogy a Stokholmi program erre képes lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd köszöntsem én is a svéd eh, minisztérium képviselőit, és azt, hogy bemutatták eh, ezt a eh, programot. A gyermekvédelemről is beszélt, és a gyermekek széleskörű védelemben biztosításához. Ott vannak a vegyes házasságok, amelyek különböző e, problémákat okoznak. Nagyon szép a dolog addig, amíg e, a házasság tart, de a vállás során nagyon gyakran ezek a gyermekek áldozataivá válnak a különböző nemzetiségű szülők csatáinak, különböző joghatóságok is veszekednek, úgymond, e, és nem tudnak döntéseket hozni. Nem gondolják el, hogy a stokholmi programnak a gyermekjogok vonatkozásában tartalmaznia kellene olyan tételeket, amelyek e, e, ilyen helyzetekben is megvédik a gyermekeket, és nem annyira a két vitatkozó felet, a két szülőt védenék, hanem a gyermeket egy olyan információ csere mechanizmusra lenne szükség, amely segíti az ilyen helyzetekkel foglalkozó intézményrendszereket a kommunikációban. De másik dolog az illegális bevándorlás. Az illegális bevándorlást mindenki csökkenteni szeretné, erről beszélünk, de én nem hiszem, hogy én azt hiszem, hogy inkább azokat a tényezőket kellene végre ellenőrzésünk alá vonni, amelyek, e, amelyek e, a bevándorláshoz e, vezetnek. A bevándorlás egy nagyon komoly probléma, nagyon pragmatikus, konkrét intézkedésekre van szükség. Ernst Köszönöm szépen. Eléggé elgondolkoztat, és bizonyos mértékig elszomorít az, amit a svéd elnökség a menekültügyi politikával kapcsolatban kifejtett, mert azt hiszem, hogy ez egyáltalán nincs köszönő viszonyban a, a szükséggel, a szükségességgel. Szeretnék felvenni a küzdelmet a bűnözés ellen, de erre az egyetlen válaszuk az az, hogy a belső és a külső biztonsági eszközöket megerősítik ugyanakkor nem veszik figyelembe a realitást. A Frontexet sohasem értékelték, sohasem ellenőrizték, szeretnénk hatékonyabbá tenni ugyanakkor, másfelől pedig felmerül a kérdés, hogy mi történik azoknak a biztonságával, akik ott állnak Európa kapui előtt, és nagyon is joggal kérnek menedéket. Ezen kérdések teljesen nyitottak. Szeretném tudni, és ez lenne a három kérdésem, az első, hogy igazából mit tesznek a Stockholmi programon keresztül, mit tesznek annak érdekében, hogy kevesebb ember veszítse életét Európa kapui előtt, azért, mert egyáltalán nincs is esélyük arra, hogy bejussanak Európába. A második kérdésem említette, hogy az illegális bevándorlást szeretnék megfékezni küzdeni ez ellen, de óvatosan kell bánni az ilyen kifejezésekkel, mert elképzelhető, hogy valaki a legalitásból nagyon könnyen az illegalitásba kerüljön. A kettő közti határ gyakran nagyon nehezen meghatározható, és hogyha az illegális bevándorlás ellen szeretnénk küzdeni, akkor azt szeretném tudni, hogy egyáltalán hogyan akarják megakadályozni azt, hogy kíséret nélküli kiskorúak, tehát gyermekek, gyakran az illegális bevándorláson keresztül jutnak Európába, ez ugye nem újdonság, hogyan kívánnak nekik védelmet biztosítani, hogyan akarják őket megvédeni, hiszen a kollega nő a svéd elnökségtől kifejtette, hogy ott kívánják a rizikót visszaszorítani, de ez számomra rejtélyes. Hogyan akarják ezt véghez vinni? És a harmadik kérdésem, én mindig is támogattam a közös európai menekültügyi politikát, ezt szerintem mindig is harmonizálni kellene, de aggályos számomra az, hogy az alapján, ami eddig szerepel a stokholmi programban, milyen szerepet játszik majd a Genfi egyezmény? Hogyan akarják egyfelől biztosítani a Frontexet, a Frontex munkáját, a külső és a belső biztonságot fokozni? Ugye azt mondják, hogy egy közös európai menekültügyi politikát szeretnének, de hogyan kívánják tényleg biztosítani azt, hogy a menekültek érvényesíthessék jogaikat, nevezetesen a menedékhez való jogot. Ez számomra teljesen rejtélyes, Úgyhogy úgy gondolom, hogy a stokholmi program figyelmen kívül hagyja a realitást. Mrs. Papadopoulos. Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι Köszönöm. A, azt gondolom, hogy a Stokholmi program rendkívül ambíciózus azt gondolom, hogy a svéd elnökség eh, örülhet és büszke lehet, de Svédország egyébként is egy boldog ország, hiszen ott érvényesül a biztonság és a jog és a szabadság. Én azonban Ciprusról eh, tartozom, eh, Ciprusról jövök, és beszéltek itt a, a máltai spanyol kollégák a problémákról, csatlakoznék én is ciprusiként. Gyakorlatilag kezelhetetlenül sok ember érkezik hozzánk, és nem láttunk tényleges szolidaritást a partnerek részéről. 74 óta egyébként Cipruson az emberi jogok sérülnek, mert azóta török bevándorlók érkeznek és foglalják el a megszállt területeinket. A kérdésem az, hogy itt hol valósul meg az EU szolidaritása. Az égei tengeren is látjuk azt, hogy Törökország zavarja a Frontex műveleteit, a légierejét felhasználva. Hol van itt a szolidaritás? láttuk az invázió óta, hogy a törökök megsértik az emberi jogokat. Én magam is egyébként menekült vagyok a megszállt területekről és nincsen szabad mozgás az országon belül. Egész Európában szabadon mozoghatok európai útlevelemmel, de a saját szigetemen nem hol valósul meg az EU szolidaritás, és mit tesz a svéd elnökség annak érdekében, hogy megint nem csak ígéreteket kapunk, e, amikor azt látjuk, hogy európai e, szabályokat szegnek meg, európai értékeket e, tipornak sárba, hol, hol fognak megvalósulni a szankciók, milyen szankciók lesznek, mert ugyanis ez történik. De másik probléma a az illegális bevándorlók kérdése, akiknek nagy része Törökországból érkezik, és megváltoztatják az etnikai viszonyokat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a svéd elnökség képviselőinek az előadást. Természetesen sok okot adhatunk és mondhatunk, sorolatunk fel, hogy miért kell az együttműködést erősíteni ezeken a területeken. Ugyanakkor bizonyára lesznek majd akadályok az úton. Eltérnek az álláspontok olyan kérdésekben is, hogy eh, mit értünk emberi jogok és alapvető jogok alatt. Intvelt asszony eh, az adatok tárolásáról és eh, védelméről beszélt. Én is csatlakoznék a kérdéséhez. Van egy másik dolog, ami számomra és Védország számára is fontos, mert egy ideje érint már bennünket. Az ENSZ gyermekügyi egyezménye értelmében, és ennek minden EU tagállam gyakorlatilag aláírója, a kötelezettségünk az, hogy a gyermekek érdekeit maximálisan figyelembe vegyük és ehhez képest meglepő az, hogy a gyermekek jogai nem igen fordulnak elő, vagy nem szembe tűnően fordulnak elő a stokholmi eh, programban. Eh, említés történik, eh, történt itt a, a menekült gyermekekről, több figyelmet kell fordítani feléjük, és Sponsor. Köszönöm. Elnök úr amikor az elnökség itt járt nálunk, akkor azt mondtam, hogy a terveikkel nem vagyok igazán elégedett. És azt kell mondjam, hogy továbbra sem vagyok elégedett. Különösen, hogyha az elmúlt 10-15 év trendjeit nézem meg. Ugyanis katasztrófa helyzet állt elő Európa számos részén. Menjenek el Párizsba, Amsterdamba, Brüsszelnek bizonyos részeire. Ezeknek a nagyvárosoknak részei, bizonyos kerületei áldozatául estek a kontroll nélküli bevándorlásnak. És ráadásul e, jelenleg gazdasági válságot is élünk Hollandiában az iszonyatos mértékű bevándorlás eh, euró milliárdokba kerül. Eh, és hát eh, joggal aggódunk a jelenlegi gazdasági válság közepette, hogy növekedni fog a munkanélküliség, ami sajnos meg is történik. A tömeges bevándorlás nem fog bennünket segíteni a problémáink megoldásában hiszen azok, akik bejönnek, azok is majd meg fognak öregedni, csak úgy, mint mi, nem lesznek mindig fiatalok, és a kérdés az, hogy hány millió nál húzzuk meg a határt. Azt gondolom, hogy véget kell vetnünk a tömeges bevándorlásnak, mert ami elég, az elég. Ami sok, az sok. Uh, Nagyon érdekes és élénk volt a vita. Ez jól mutatta, hogy a képviselők részéről milyen nagy érdeklődésre tarthat számot a stokholmi program. Most pedig akkor elérkezett az idő, hogy Graner úrtól, majd Jungren asszonytól meghallgassuk a válaszokat. Graner úr, köszönöm szépen, angolul fogom megtartani a beszédemet most. Svédország, ahogyan elmondtuk, kis ország, Európa szélén, nagyon messze van, ahogyan valaki említette, és nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a vitát, ugyanis úgy gondolom, hogy ez tükrözte azt a politikai vitát, amelyre most Európában sor kerül. A politikai frakciókkal a nemzeti parlamentekben lefolytatjuk ugyanezeket a vitákat, és ezek kiválóan mutatják, hogy az egyes tagállamok kormányai milyen álláspontot képviselnek. Nézzük most akkor néhány példát, mert persze az összes kérdésre nem tudok válaszolni. Egyes képviselők arról szóltak, hogy jogvédelemre van szükség, illetve arra, hogy hatékonyabbak, eredményesebbek legyünk a rendészeti együttműködésben. Szerintem mind a két álláspont teljesen korrekt, és csak megerősíti az egyensúlyt. Hol vannak az egyenletben az alapjogok? Számomra ez nem túl bonyolult, hiszen mindannyian rendelkezünk alapjogokkal. Ezeket az alapjogokat honnan is kapjuk, hát erről vitatkozhatunk, hogy Isten, a természet adja ezt nekünk, de mindannyian egyetérthetünk azzal, hogy vannak alapjogaink, Ezeknek a nagy része az emberi jogi alapegyezményben is szerepel. Vannak olyanok, amelyeket vannak olyanok, amelyek nem relatív jogok, hanem abszolút jogok, és vannak relatív jogok is. Például jogom van az utcán végigmenni, de persze, ha egy bűncselekményt elkövetek, akkor bebörtönöznek, és nyilván korlátozzák így módon a szabad mozgás jogát. Egy terrorcselekményt megtervezhetek, teljesen egyértelmű tehát, hogyha ezt megteszem, akkor az államnak jogában áll, hogy ezt megakadályozza. Vannak jogok, amelyek abszolút jogok, vannak relatív jogok. Ez is mutatja az egyensúly kérdését. Hallhattuk, hogy vannak olyanok, akik nagyobb rendészeti együttműködést szeretnének, mások nagyobb adatvételmet. Ez az érdekes, de nagyon nehéz kérdés is, melyel a szakbizottságnak és a tanácsnak is foglalkoznia kell. Néhány kérdésről konkrétan szólnék. Ami a lettországi helyzetet illeti, itt szerepel, hogy valamennyi tagállamnak tiszteletbe kell tartania az Európai Emberi Jogi Egyezményben szereplő alapjogokat. Szerintem ez már, ezzel már meg is válaszoltam a kérdést. Hallottunk arról, hogy egyes képviselők azt kérték, hogy többet szóljunk a nők védelméről, a gyermekek védelméről. Igen, teljesen egyetértek, többet kell beszélnünk a kiszolgáltatott csoportokról. Folytathatnám is, és megemlíthetném az összes példát, de Szerintem a kérdések és a válaszok, érvelések magukért beszélnek. Följegyeztem mindent egyébként, ami elhangzott itt a képviselők szájából. Köszönöm szépen, Grener úr. Most pedig akkor a menedékjog és migrációért felelős államtitkár következik, akihez szintén nagyon sok kérdést intéztünk. Nyilván nem kötelező a kérdésekre külön-külön válaszolni, hanem egy általános választ is adhat, és akkor ezt várjuk most öntől, Jungren asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a, az egyik kérdés arra vonatkozott, Egyébként ezt a legtöbben feltették, ez a szolidaritás témája volt. Ez olyan kérdés, amelyet nagyon-nagyon sok tagállam felvetett a szeptemberben folytatott megbeszélések során. Ahogy a Magnus is elmondta, kis ország vagyunk Észak-Európában, de nekünk is megvan a tapasztalatunk a migráció témájában. 2007-ben 37 ezer menekült jogért folyamodót regisztráltunk. Összehasonlításképpen 250 ezeren voltak Olaszországban menedékjogért folyamodók. Szeretném azt is kiemelni, hogy teljesen tisztában vagyunk földközi-tengeri régió problémájával, ahogyan az Boszottilur és mások is felvázolták. Tobias Billström, migrációs miniszter, nemrégiben ellátogatott Máltára, júniusban egészen pontosan. Tehát tisztában vagyunk a problémával. Azonban nem hiszem, hogy annyira egyértelműek a megoldások, és szerintem a mai vita is rámutatott erre. Nincsen gyors, egyszerű megoldás. Hogyha valakinek van valamilyen ötlete, akkor kérem, tudassa azt velünk. Szerintem sok intézkedésre lesz szükségünk, beleértve a rövid és hosszú távú intézkedéseket is. Egy rövid távú intézkedés lehet például amelyben már a tanács és a bizottság is részt vesz egyébként. Ez a csúcs találkozó, a júniusi csúcs találkozó következtetéseinek nyomon követése a máltai projekttel kapcsolatban. Azt is kiemelném, hogy nagyon sokféle módon tudjuk bizonyítani szolidaritásunkat. Például pénzügyi eszközökkel, ezek egyébként már rendelkezésre állnak, például a határalap, a menekült alap, a visszatérítési alap. De más lépések is történtek, mégpedig a júniusi csúcs találkozó következésként. Vannak erőfeszítések, amelyek a származási és tranzitországokkal való kapcsolatot hivatottak javítani, Líbiával és Törökországgal például, Baró biztos úr és Tobias Billström miniszter úr arra törekszenek, hogy ő során mindkét országba ellátogassanak. És az az elképzelése mögött, hogy javítsák a kapcsolatokat, és a kapacitásépítés ezekben az országokban szintén célja a látogatásnak. Azt hiszem, hogy annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, el kell gondolkozni a hosszú távú következményekről is. Ez azt jelenti, hogy a globális megközelítéseken is kell dolgoznunk, illetve a kapcsolaton a globális megközelítés, illetve a belső megközelítés között. A tranzitországokkal együtt kell működnünk, illetve a származási országokkal egyaránt. Az intézkedések nagy része, amelyekről mai szó esett, ezek rövidtávú intézkedések, és az akut problémával foglalkoznak a mediterrán régióban. Például a földközi tengeren érkező hajók problémájával kapcsolatban. Aztán ott van a gyakorlati együttműködés egyik formája, a Frontex. és azt is kérdezték, hogy hogyan tudunk életet menteni. De Frontexnek itt nagyon sok szerepe van. És ez egyébként a szeptemberi megbeszéléseink során világosá is vált, a tagállamok úgy vélik, hogy a Frontexet meg kell erősíteni. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a tagállamokon is múlik, hogy eldöntsék, mennyi forrást biztosítanak a Frontex számára front, a Frontex csak annyira lesz erős, amennyire erőssé tesszük. És különböző megjegyzések hangzottak el a munkaügyi migrációról, a gazdasági migrációról. és az elhangzottak a különböző érdekeket is tükrözik. Ezeket figyelembe kell vennünk, hiszen nagyon sok különböző érdek szerepel. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt a Stockholmi programnak a kiinduló pontja, már ami minket illet, illetve a bizottságot is, a közleményében elhangzott, hogy jól kezelt, jól irányított migrációra van szükség, ugyanis ez, az ilyenfajta migráció mindenkinek az érdekeit szolgálja. Nem arról beszélünk, hogy majd mazsolázgatunk a bevándorlók közül, hanem arról, hogy jól kezelt, jól irányított bevándorlásra van szükség, illetve migrációra, a származási országnak is jó ez, illetve maguknak a migránsoknak. Különböző csatornákat kell megnyitni tehát. A svéd elnökség azt reméli, hogy a munkaügyi migrációról szóló jogszabályaink példaként szolgálhatnak. Ugyanis a világ egyik legnyitottabb rendszere van érvényben Európában, ami a munkaügyi migrációt illeti. Elhangzott egy kérdés aztán a jogbiztonságról, a jogszabályok alkalmazása során. Ez egy különösen fontos eszköz. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a jól működő menekültügyi folyamatnak ez fontos részét képezi. Azon kell dolgoznunk, hogy egy jól működő, közös menekültügyi rendszerünk legyen, és azok, akik nem kapják meg az Európában maradás jogát, őket vissza kell küldeni a küldő országba. De először értékelni kell, meg kell vizsgálni a biztonsági szempontokat. Gyermekek helyzetét is említették. Nyilván tudják azt is, hogy ez egy olyan kérdés, ami nemrégiben, egy héttel ezelőtt merült fel a miniszteri tanácson a bizottság kapott megbízást arra vonatkozóan, hogy vizsgálja meg a témát, és jövő évben pedig egy javaslat találjon elő. A támogató hivatalról is szó esett. Elmondhatjuk, hogy a támogató hivatal nagyon fontos hozzájárulás a gyakorlati együttműködéshez, ami a közös menekültügyi rendszer felé mutat és mindenkit arra bíztatnék, hogy ebbe az irányba dolgozunk. A támogató hivatal ebben nagyon fontos szerepet játszhat. Remélem, hogy valamennyi kérdésre válaszoltam. Köszönöm. Yes. Igen. Köszönjük szépen. Mindkét államtitkárnak köszönjük az előadását, illetve a kérdésekre adott válaszokat. és következtetésként emlékeztetném önöket arra, hogy az eljárási szabályzat 51-es cikke értelmében egy közös jelentést készít a LIBE, az AFKO és a JURI szakbizottság a Stockholmi programról. Úgyhogy még van előttünk, még nagyon sok munka vár ránk, és az átláthatóság érdekében számítunk az önökkel való együttműködésre, a vita folytatására, és részletes válaszra az összes elhangzott kérdésre, hiszen ez minden bizonyal mértékben segít bennünket, hogy megfelelően és kellő időben végezzük el a munkánkat. Ha nem tévedek, akkor október, november 12 lesz a Live szakbizottságban a szavazás, akkor szavazunk a Stokholmi programról, majd november második felében szavazunk a plenárison. Éppen ezért arra kérnénk önöket, hogy a további válaszokat, kommentárokat, illetve a további információt, amit a képviselők kértek erről a programtervezetről, ezt legkésőbb október végéig juttassák el hozzánk, mert így segítenek nekünk, hogy mi is kellő időben elvégezzünk a bennünket megillető munkát. Köszönöm. Please, dear colleagues. Tisztelt kollégák! Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és megvitathassuk így a következő napi rendi pontot. Which is point 28. A 28-as pontról van szó, ez pedig a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog. Please, dear colleagues. Please be seated. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. We still have some way to go, so please be seated. Még van ránk váró munka, úgyhogy kérném Intfeld asszonyt is, hogy jöjjön ide, mert egyéb elfoglaltságaim vannak, és ezért ő lesz az, aki a továbbiakban az ülést elnököli. Yes, please please. I'll be back as soon as I can. Oh, you're coming back? Oh, okay, great. if I cannot, the floor is all yours. Thank you very much. I think the next point on the agenda is the report. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a következő napi rendi pontunk Sarah Ludford jelentése a büntetőjárás során igénybe vető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog Azt kérték, hogy egy rövid felvezetőt olvassak fel, még mielőtt az előadónak adnám meg a szót. Az Európai Parlament hosszú ideje ö, sürgeti az eljárás jogokról való jogeszköz elfogadását, és az első kísérletet eltekintetben az Európai Bizottság nem tudta véghez vinni, mert a tagállamok nem tudtak megállapodni a 2004-ben előterjesztett keretjavaslatban a tárgyalások most a második kerethatározatra irányuló javaslat kapcsán folynak, és egy fokozatos megközelítést kíván alkalmazni ez a javaslat. A hatály is korlátozottabb, itt pusztán a tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jogról van szó. A svéd elnökség ezzel szemben az eljárási jogokat prioritásként kezeli, és azt javasolta, hogy tanácsi következtetésekkel párosítsa ezt a kerethatározatot és egy úti tervet is kezdeményezett. Most pedig Latford Báronőnek adom meg a szót, majd az Európai Bizottságnak és a svéd elnökség képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony! A munkám egy részét már elvégezte, már ami a bevezetőt illeti, de azért ezen kívül van még más is, mert tulajdonképpen ez a kísérlet a, az eljárási jogokra vonatkozó kerethatározat javaslat több mint tíz évre nyúlik vissza. Maga a bizottság volt az, amely 2000 júliusában, amikor is egy közleményt adott ki a büntetőgyekben hozott határozatok kölcsönös elismeréséről. Azt nyilatkozta akkor a bizottság, hogy garantálni kell azt, hogy a gyanúsítottak jogait ne sérthesse, ez a kölcsönös elismerési elv, és ezen kívül az eljárás során még fokozzák is a gyanúsítottak jogainak elismerését. Volt egy további intézkedéseket tartalmazó program, amely hangsúlyozta azt, hogy a kölcsönös elismerés nagymértékben függ számos kritériumtól, amelytől függ ennek a hatékonysága, és az egyik a gyanúsítottak eljárási jogainak biztosítása. Említette, hogy a parlament nagyon határozottan és lelkesen lépett fel, támogatta egy ilyen mechanizmus létrejöttét. És a határon átnyúló rendőri, illetve ügyész együttműködést is együtt elő kívántuk mozdítani, ez azonban azt jelenti, hogy nem kiegyensúlyozott pillanatnyilag a helyzet, ugyanis a kölcsönös bizalom hiányzik, ez a védelem oldalán említhető meg. Nem annyira vonatkozik ez az ügyész, illetve a vádemelési oldalra. Az Európai Parlament 2003-ban fogadott el egy első állásfoglalást, egy bizottsági zöld könyv alapján, majd 2005-ben készült egy jelentés. Azok, akik régóta vannak itt, minden bizonyal ismerik ezt. Ez volt tehát az akkori kerethatározat javaslat. 2004 tavaszán született ez a javaslat, tehát 5 és fél évvel ezelőtt a bizottság egy átfogó javaslatot terjesztett elő, amely számos eljárási jogot tartalmazott a gyanúsítottak jogaira vonatkozóan de még akkor is az állásfoglalásunkban azt eh, jeleztük, hogy a kerethatározat javaslat ez eh, önmagában is tulajdonképpen csak egy első lépés volt egy egységesebb eh, rendszer irányába az Európai Unióban. Tehát nem gondoltuk akkor, hogy akár az a javaslat elegendő lett volna, de hogy mi történt azóta azzal a javaslattal, nos, némileg ellenállásba ütközött a tanácsban 2007-ben, amikor is a tanácsban számos tagállam azt mondta, hogy nem hajlandó támogatni. És akkor egy párhuzamos folyamat vette kezdetét egy árás, állásfoglalás irányába. Tehát egy nem jogalkotási állásfoglalás kidolgozására törekedtünk akkor, és úgy tűnt, hogy akkor holdpontra jutott ez a folyamat, de És ez az űr, ez számos problémát idézett elő, hogy csak egy példát említsek, Tavaly egy magasrangú rendőrfőnök azt javasolta, hogy az Európai Elfogadó Parancs értelmében, ugye ennek hatája a vádemelés, hogy akár a rendőri kihallgatás esetében is ezt fel lehetne használni, de ez szerintem elfogadhatatlan. És még az Európai Elfogató Parancsal is számos probléma vetődik fel, ezeket persze további jogalkotás által kellene megoldani. Jó magam és a frakcióm támogatom azt, hogy a büntető jogi eljárásokat felgyorsíthatjuk az elfogadó parancs által, de vannak azért hiányosságok, és vannak problémák a gyanúsítottakkal kapcsolatban. Ezért azt hiszem, hogy elvben az ember csak támogathatja azt az elképzelést, hogy, hogy ismét lendítsük fel ezt a folyamatot, és ezáltal a gyanúsítottak jogait biztosíthassuk. A svéd elnökség, el kell ismerjük, hogy a svéd elnökségnek komoly szándékai vannak ezen a területen, komoly kötelezettséget vállalt a programjában. Azt tervezik, hogy úti tervet készítenek, ugye Európában manapság már minden úti terv, egy külön keret határozat születne, és az állásfoglalás meghatározná, hogy öt különböző kerethatározat születne, és valószínűleg a letartóztatásról egy zöld könyv. Az úti terv tartalmaz kitételeket az Európai Parlamenttel való együttműködésről, de amennyire én ismerem a helyzetet, komoly konzultációt az Európai Parlament irányába nem javasoltak erről az úti tervről, már pedig úgy gondolom, hogy így kicsit komolytalannak tűnik ez a szándék. Tehát létezne ugye egy átfogó úti terv, külön kerethatározatok, én vagyok a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog témájában az előadó, és ez a konkrét kerethatározat e mellé is kerülne egy állásfoglalás, amely a további részleteket tartalmazza. Tehát a helyzet eléggé komplex, anhelyett, hogy lenne egy kötelező érvényű jogi eszköz, vannak különböző nem kötelező erejű állásfoglalások, illetve kerethatározat, amely mellé kapcsolódik egyfajta nem kötelező érvényű iránymutatás. Ez nem kifejezetten az az Eldorado, amire vágynánk. Éppen ezért el kell gondolkoznunk azon, hogy ez vajon elegendő-e. Megelégedhetünk ezzel a jelenlegi körülmények között, hogy most tele van a pohár, félig vagy félig üres. Úgy gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak érdemes volna ezen a kérdésen elgondolkoznia. Azt hiszem, nem szeretnék a részletekbe menni a konkrét kérdésekbe bocsátkozni, de egy valami, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy a bizottsági javaslat kizárólag a tolmácsolás és fordításhoz való jogra vonatkozik olyan emberek esetében, akikre európai elfogató parancs vonatkozik. Ez pedig nagyon komolyan korlátozza az eseteket, hiszen itt csak határon átnyúló esetekre vonatkozna ez, és nem olyan személyekre, akiket egy adott országban elkövetett bűncselekmény miatt kívánnak eljárás elé állítani. Tehát aki Belgiumban például, ideiglenesen Belgiumban él, és Belgiumban követ el egy bűncselekményt, Elnök, kérném szépen, hogy lassan fejezze be, mert jó néhány képviselő szót kért. Igen, nos, vannak különböző részletes problémák ezzel az anyaggal kapcsolatban. A hatály, illetve a tagállamok mérlegelési körének a mértéke, de úgy vélem, hogy a bizottságnak el kellene gondolkoznia azon, hogy szeretnénk-e ezen az úton tovább haladni, elégedettek vagyunk-e, megelégszünk-e ezzel, és ezen cél elérésére törekszünk, vagy esetleg úgy gondoljuk, hogy talán ennél valami jobbat is elérhetnénk. Köszönöm szépen. Tehát a kérdés az, hogy a pohár félig tele van-e, vagy félig üres. Antonescu képviselő kért először szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt kollégák, tekintettel arra a tényre, hogy ez az első hozzászólásom ebben a szakbizottságban, Juan Antonescu a nevem, román parlamenti képviselő vagyok, és árnyékjelentés tevő ezen jelentés témájában ügyvéd vagyok, jogász a végzettségem, és ez az egyik oka annak, hogy miért tartom ennyire fontosnak az egyéni jogokat. Szeretném kifejezni, mennyire örvendetes számomra az, hogy a svéd elnökség a bel- és igazságügy területén az eljárási jogokat alapvető fontosságúnak ítéli meg. Ahogyan azt Latford asszony is hangsúlyozta, itt eddig kevés előrelépés történt. Jelen pillanatban hiányzik az egyensúly, az általános elismerés, illetve az általános elismerés területén, ez pedig a kölcsönös elismerést, a határozatok kölcsönös elismerésének elvét veszélybe sodorhatja. Minimális előírásokra van szükség ahhoz, hogy kölcsönösen bízhassunk a másik tagállam, egy másik tagállamban meghozott határozat iránt. A tolmács pedig egyfajta kapcsot jelent két fél között, akik nem ugyanazt a nyelvet beszélik. A hibák persze előfordulhatnak, de szeretném azt kérdezni a bizottságtól, mivel ugye itt van az Európai Bizottság képviselője is, szeretném tudni, hogy hogyan, biz, hogyan biztathatnánk a tagállamokat arra, hogy a tolmácsolás és a fordítás helyességét ellenőrizze, illetve ezt az ellenőrzést biztosítsa. Kell egyfajta szakmai képzés a tolmácsok és a fordítók számára a jogi nyelvezet területén. Lehetséges lenne-e, hogy Európán belül létrehozunk egy rendelkezésre álló fordítók és tolmácsok adatait tartalmazó nyilvántartást, hiszen számos országban nagyon nehéz kellő időben egy megfelelő tolmácsot találni. Köszönöm. Rendben, köszönöm. A második hozzászólónk, és eddig az utolsó, Romero López asszony, a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen. Én is árnyék előadó vagyok ezen kerethatározat kapcsán, és ahogyan az már elhangzott, valójában itt egy korábban kudarcot vallott jelentést kívánunk folytatni, azért, mert a tanácsban számos delegáció ezt akkor ellenezte. Miután az Európai Parlament 2005-ben egy állásfoglalást hagyott jóvá, azóta nem foglalkoztunk ezzel a témával, azért mert meggyőződésünk volt, hogy nem tudunk foglalkozni kellő módon egy ilyen kérdéskörrel. Itt ugye az eljárási jogok területén minimális közös standardok kialakításáról van szó az Európai Unióban. Tekintettel arra, hogy az Európai Unió elnöksége úgy gondolta, hogy érdemes volna ezt a kerethatározatot ismét elővenni. Azt hiszem, hogy örvendetes ez a kezdeményezés, főleg azért, mert ez egy olyan javaslat, amely csak a tolmácsolásra és a fordításhoz való jogra vonatkozik, és még akkor is, hogyha ez csak egy töredéket ölel fel, Ennél persze tovább léphetünk később más kérdések irányába, mint ugye a jogi karta, még akkor is, ha ez csak az egyik olyan jog, amelynek tárgyában minimális közös előírásokat szabhatunk meg. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a kerethatározat még mindig tartalmaz némi pontatlanságot ezen alapvető jog tekintetében. Ezért azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy nem gondolják-e úgy, hogy túlzottan homályos, homályos ez a szöveg olyan pontokban, mint, mint például egy alapvető jog meghatározása, vagy a tolmácsoláshoz, fordításhoz való jog pontosítása. Amikor például a büntető jogról, a büntető jogi eljárásokról van szó, Valóban pontosítani kellene, hogy amikor az alapvető dokumentumokra utalnak, akkor pontosan mire gondolnak. Így például nem definiálták az eljárást sem. Az egyik szöveg részben azt található, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy legyen egy eljárás, hozzanak létre egy eljárás, de igazából nem pontosítja a szöveg, hogy ez mit is jelent. Ugyanígy a jog ingyenes jellege ez szintén eltűnt, noha ez korábban szerepelt itt Éppen ezért mindenképpen utalást kellene tenni arra, hogy az illető személynek joga van az eljárási, joga van az alapjogi kartához. Azt hiszem, hogy ezt a jogot is javíthatjuk még az érvényesülését, és éppen ezért a vitában el, erre kellene törekednünk. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szólni kíván ebben a vitában? Nem. Akkor először a tanács képviselőit, illetve a bizottságot kérném, hogy röviden szóljanak. Úgy értelmeztem, hogy ebben a sorrendben kívánok felszólalni. Az elnökség részéről Óman asszonyi a szó. Thank you very much, Madam Chair. Um, on... Köszönöm, elnök asszony, tisztelt uh, képviselők. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és eh, hogy eh, lehetőségem van arra, hogy eh, a büntető eljárással kapcsolatos svéd tervekről és azok alakulásáról beszámoljak önöknek. Azzal kell, hogy kezdjem, hogy visszamegyek 2007. júniusáig, amikor is három éve már zajlott egy kerethatározat vitája, amelyet 2004-ben nyújtott be a bizottság, és a tanácsban 2007. júniusában azzal szembesültünk, hogy nem lehetséges megállapodásra jutni három év tárgyalások után sem, annak ellenére sem, hogy a német és egyéb elnökségek komoly erőfeszítéseket tettek. Egyszerűen befagytak a tárgyalások. Ekkor fiókba tették a javaslatot, és a tárgyalások leálltak. Ezt következően, ezt követően a svéd elnökségre felkészülve mi prioritásként fogalmaztuk meg ennek a területnek a rendezését a svéd elnökség számára, mint ahogy a miniszterasszony is annak idején ezt kiemelte. A kérdés az, hogy hogyan lehet újra feléleszteni ezekről az eljárási jogokról a vitát. Különös tekintettel arra, hogy korábban csőd, kudarcot vallottunk. Először is az eljárás jog az mindig egy kényes téma a tagállamok számára. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Másodszor mindenképpen, másodszor pedig mindenképpen akartuk kerülni a második kudarcot. Nem akartunk még egy kudarcot. éppen ezért teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem lehet egyszerűen csak leporolni a régi javaslatot és újra benyújtani. Új stratégiára, fresh, friss megközelítésre eh, van szükség. És úgy gondoltuk, hogy eh, az egyetlen lehetséges eh, mód az, hogy lépésről lépésre kezeljük ezeket az eljárási jogi kérdéseket kis területekre koncentrálunk egyikre a másik után. Ez egy reális megközelítés, de ugyanakkor ambíciózus is. Hiszen egyszerre csak egy jogra, vagy egy-két jogra koncentrálunk, így mélységében tudjuk megvitatni, és a jogoknak olyan eh, figyelmet szentelünk, amilyet megérdemelnek. De ahhoz, hogy ez a stratégia összetartható legyen, és folyamatos lehessen a munka, egy megállapodásra, egy átfogó megállapodásra volt szükség. És itt jön a képbe ez az úti terv, ez a roadmap, amely hosszú távú kötelezettségvállalást jelent a büntető eljárási jogok tekintetében. Tehát a tagállamok megegyeznek, hogy megkívánják oldani ezeket a kérdéseket. Az Európai Bizottság pedig a roadmap alapján adott témákban javaslatokat tesz. Valójában itt több területről van szó, mint az eredeti eh, bizottsági, Európai Bizottsági javaslatban volt. A tagállamok pedig prioritásként kezelik eh, ezeket a témákat és örömmel jelenthetem, hogy ezt a stratégiát a tagállamok mindegyike támogatja. Július 1-én tehát a svéd elnökség bemutatta a roadmap-et, ezt követően a bizottság a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogra vonatkozó javaslatát tette meg, tehát a büntető eljárás alávont személyek által igénybe vehető tolmácsolás és fordításhoz való jog. Néhány nappal ezt követően pedig a svéd elnökség egy állásfoglalást hozott nyilvánosságra ugyanebben a témában, amely kiegészíteni volt hivatott a kerethatározatot és bizonyos praktikus problémákat világított meg. Tehát ez az első lépés a lépésről lépésre történő megközelítés során azt gondoljuk, hogy ez a praktikus és elméleti megközelítés, tehát egy, egy jogalkotási anyag, és aztán az oda nem illő részeknek egy állásfoglalásban való feldolgozása, egy, egy nem kötelező anyagban történő feldolgozása a megfelelő út. A tagállamok is ezzel egyet tudnak érteni. Tehát ez a három dokumentum az, ami a eh, tárgyalás alapját eh, képezi. A munkacsoportokban már a munka elkészült, magasabb szintre került eh, a jogalkotási hierarchiában ez, a, ez a, az anyag most már, és a reményeimhez képest is gyorsabban sikerült az anyagot megtárgyalni. Konstruktív légkör jellemzi ezt az egész megbeszélést. A tagállamok sokkal sokkal aktívabban állnak a témához. Az Európa Tanács véleményét is kikértük, mind a két témához hozzászóltak, illetve mind a két anyaghoz, egyrészt a roadmaphez, másrészt pedig az állásfoglaláshoz is hozzászóltak. Az a reményünk, hogy ezt a és most már arra kérném, mondja az elnök, hogy lassan fejezze be. Nos, a reményünk az, hogy a roadmap-et október 23-án sikerül elfogadni, és az első lépésről ugyanezen a napon politikai megállapodás születik. Majd áttérünk a következő lépésekre. Köszönöm a figyelmet és akkor eh, szívesen meghallgatom az önök hozzászólásait. Köszönöm, mondja az elnök asszony, de mielőtt eh, megadom a szót az Európai Bizottságnak, hadd kérdezzek rá, jól értjük, hogy az Európai Parlamentet eh, nem, Európai Parlamentet nem keresték meg a roadmap témakérében, de az Európa Tanácsot igen. Az Európa Tanácssal konzultáltunk, és aztán a kerethatározatot nyújtottuk be konzultációra a parlamenthez. De mégis akkor ismétlem mondja az elnök asszony, hogy a roadmap kapcsolatban az Európa Tanácsa konzultáltak, még a kerethatározattal kapcsolatban velünk konzultáltak, ugye? Akkor ez így történt. Nos, megadom a szót a bizottságnak, ugyanakkor az én feladatom az, hogy mindenképpen betartsam az időkereteket. Ezért kérem a bizottságot, hogy röviden szóljon hozzá. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, lerövidítem az előadásomat. Ön, Latford barónő, illetve a svéd elnökség képviselője tulajdonképpen lefették már azt, amit a bevezetésben szerettem volna mondani, csak egy-két dolgot szeretnék elmondani bevezetésképpen. Személy szerint nagyon örülök, hogy újra itt, le- itt lehetek, hogy a bizottság munkáját bemutassam az eljárás jogokról. Az elmúlt nyolc évben nagyon elkötelezetten dolgoztam ezen a témán. 2003-ban jártam először az Európai Parlamentben, amikor a zöld könyvet beterjesztettük ugyanebben a témában, és annak eredményeképp a konzultáció azt mutatta, hogy ezt a munkát nagyon nagy mértékben támogatják, és ez a támogatás az Európai Parlament, illetve a különböző tagállamok az NGO-k részéről soha nem csökkent. Nagyon elkötelezettek vagyunk amellett, hogy közös minimum szabályokat alkalmazzunk. A bizottság úgy gondolja, hogy ez alapvető fontosságú a kölcsönös elismerés szempontjából. És ezt egyébként egy tanulmány is megerősítette, amelyet az ULB, az Brüsszeli Szabad Egyetem végzett. Gyakorlatilag mindenki, aki a büntetőjog területén dolgozik, egyhangulag azt mondta, hogy az eljárási jogokról kell valamilyen döntést hozni. Legutóbb a bizottság javaslatát egy jogcsomaggal együtt terjesztettük be, a tagállamok ezzel foglalkoztak, és elmondták, hogy illetve arról volt szó, hogy milyennek a jogalapja, például az Európai Egyezmény, illetve konvent, az Európai Konvent. Meg kell nézni az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt lévő eseteket, hogy még mindig nagyon nagy mértékben megsértik ezt az egyezményt. Az egyezményt ugyanis nem a kölcsönös elismerésre szabták, és tulajdonképpen ez az a hiányosság, amit szeretnénk áthidalni. Mi magunk is arra következtetésre jutottunk, hogy az intézkedés csomag megközelítés nem fog működni, és hogy az eljárási jogokat tulajdonképpen falatnyi darabokra kell széttördelnünk. Voltak olyan tagállamok, amelyek a megközelítéssel egyetértettek, de egy konkrét eljárási joggal nem értettek egyet, ezért a teljes csomagot elutasították, úgyhogy ezért tehát az egyes jogokról külön-külön kell tárgyalnunk. Ezért hallgattam nagy érdeklődéssel a svéd elnökség beszámolóját, hogy a tanácsban hogyan állnak a tárgyalások. Az A intézkedés, ami az úti tervben szerepel elsőként a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról, itt az a cél, hogy egyáltalán felmerül ez a jog hogy felmerüljön ez a jog. Kérdezték azt is, hogy miért ilyen homályosan megfogalmazás. Én azt hiszem, hogy eléggé világos ez a megfogalmazás. Például a szövegben pontosan megállapítja, hogy mikor van tolmácsoláshoz való jog. Ezekről az esetekről egyébként már vitát is folytattunk, ezért nagyon konkrétan megállapítja a szöveg a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog eseteit. Egyértelműen szerepel a szövegben, hogy mely dokumentumokat kell lefordítani mindenképpen. Azt hiszem tehát, hogy ez a megfogalmazás nagyon is konkrét. Aztán ott vannak a bizottság tervei, ezeket szeretném most végigvinni, amikor az A intézkedést elfogadják, politikai megállapodásra október végén számítunk, ez pedig a B intézkedés, ez pedig az információhoz való jog a jogokról szóló információhoz való jog, illetve az ahhoz való jog, hogy megtudjuk, mivel vádolnak. A jogsegély és a jogi tanácsadás a C, a D pedig a letartóztatásban lévő személy lehetősége a külvilággal való kommunikációra, illetve konzuli hatóságokkal való kommunikációra például igyekszem a lehető leggyorsabban lezárni, az E pedig a különösen kiszolgáltatott, gyanúsítottak védelme. Nézzük akkor a konkrét kérdéseket. Ledford Báról nő fel egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy a javaslat a büntetőjogi eljárásokat fogja lefedni, igen, a belső, tehát hazai eljárásokat, illetve az európai elfogató parancsal kapcsolatos eljárásokat szintúgy. Nagyon sok tagállam ragaszkodott ehhez egyébként. Úgyhogy egészen biztos vagyok abban, hogy ez szerepelni fog a végleges eszközben is. Aztán hogyan lehet Antonescu asszony kérdezte ezt, hogyan lehet bátorítani a tagállamokat arra, hogy pontossági próbákat végezzenek a tolmácsolásnál és fordításnál. Egy új megközelítést alkalmazunk, egy jogszabályra vonatkozó javaslatot, illetve egy állásfoglalás, tehát nem kötelező eszközre vonatkozó javaslatunk is van, ugyanis azok a területek, ahol nehéz megállapodni, és ahol a tagállamok igazán vonakodnak attól, hogy jogszabályt hozzunk, ott valószínűleg egy állásfoglalást fogunk elkészíteni a legjobb gyakorlatokról pénzügyi segítségnyújtással biztosíthatjuk például, hogy a tagállamok ezt az eszközt végrehajtják és itt a képzésre vonatkozó, akkreditációra, regisztrációra való intézkedéseket, illetve utasításokat is tartalmaz a szöveg. És arra bátorítjuk a tagállamokat, hogy a képzett, hitelesített fordítókat, tolmácsokat egyfajta regiszterbe tömörítsék, és hogy ezeket rendszeresen frissítsék. Tulajdonképpen így lehet az új technológiai eszközöket is jobban felhasználni az, e- a tagállami hatóságokban, és hogy hozzá, biztosítani, hogy hozzáférhessenek ö, egymás regiszterjéhez. Azt hiszem, hogy valamennyi kérdésre válaszoltam. Igyekszem betartani az időt, úgyhogy akkor most be is fejezem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, köszönöm, hogy megválaszolta a kérdéseket. Szara, szeretnél még mondani valamit? Igen, nagyon röviden. Nagyon hálás vagyok, hogy megkaptam ezeket a biztosítékokat. Először is köszönöm a bizottságnak. Új szemüvegre van szükségem, mert félreolvastam az egyes cikket. Igen, valóban ez valamennyi büntető jogi eljárást és az európai elfogadó parancshoz kapcsolódó eljárásokat is lefedi. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy kiavított ezzel kapcsolatban. Én még, mindig azt gondolom, hogy a lépésenkénti megközelítés problémás lehet. Ugyanis nagyon nehéz körülhatárolni, főként ebben a javaslatban. Ugyanis a jogsegély, illetve a jogi segítségnyújtás tekintetében lefedik egymást a dolgok, hogy hogyan van, lehet valakinek joga a tolmácsoláshoz vagy fordításhoz, hogyan szerez egyáltalán erről ismereteket. Aztán pedig ott vannak a kiszolgáltatott személyek és a rájuk vonatkozó külön intézkedések. Az úti tervvel kapcsolatban pedig annak ellenére, hogy az úti tervben az együttműködésről esik szó, a parlamenttel való együttműködésről, a konzultáció azért nem szerepel a szövegben, úgyhogy szeretném azt kérni az elnökségtől, hogy az Európa Tanács véleményének, véleményét mi is megkapjuk, ugyanis ez szerintem sokat segítene. Néhányan azt javasolták, hogy az úti tervet vegyék bele a Stockholmi programba. Van ennek értelme, ugyanakkor viszont korlátozhatja is ambícióinkat, ugyanis vannak elemek, amelyek nem szerepelnek az úti tervben, az eljárásjogokkal kapcsolatban. Jelen pillanatban az úti terv felkéri a bizottságot arra, hogy a letartóztatásról szóló zöld könyvet fontolja meg. Úgyhogy szeretném, ha ott is konkretizálnák a pontot. látom, hogy van mi az értelme annak, hogy az egyéni kerethatározatokat, az úti terv részeit képező kerethatározatokat külön hozzák meg. Azonban elismerem azonban, hogy egy első lépést meg kell tennünk. Sajnálatos, hogy egyes tagállamok nem látják, hogy milyen problémák merültek fel, és ez pedig leállíthatja az egész folyamatot, kiadatási jogászokkal vagyok kapcsolatban az Egyesült Államokban, és nagyon sokat panaszkodnak az európai elfogadó parancsra, mert az alapjogok az alapjogokat nem tartják tiszteletben olyan tagállamokban, ahova a klienseiket, ügyfeleiket kiadják. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a tanács egy határidőt állapított meg. December 17-ig kell a parlamentnek véleményt alkotni, a tanács pedig az Európa Tanács dokumentumait elküldi a jelentéstevőnek. Most pedig akkor következik a Következő napi rendi pont, 10 perc múlva el kell mennem. Kicsit későn szóltak, hogy én leszek az elnök, úgyhogy valakinek majd át kell vennie. 29-es pont következik a büntető eljárások átadása. Benyova asszony lesz ennek a jelentéstevője, aki sajnálatos módon nem lesz itt. Morales úr fogja őt helyettesíteni, most kíván szólni, vagy pedig először hagyjuk a tanácsot? Weber asszony lesz az. Kérem, hogy nagyon-nagyon röviden szóljon. Inkább foglalja össze az előadását, ugyanis mindenkinek nagyon fontos, hogy időben befejezzük az ülést, vagy akár még korábban is, hát ez igazán forradalmi lenne. Nos, eh, köszönöm elnök asszony, megpróbálok akkor tényleg röviden fogalmazni. Kiinduló pontja a javaslatunknak 15 tagállam támogatta e, ezt, e, hogy sajnálatos módon megállapítva azt, hogy sajnálatos módon nincsen átadásokra vonatkozó e, egységes szabály. Vannak olyan keretek, amelyek működhetnek az Európa Tanács keretein belül például, de EU-s eljárási szabály nincsen erre, vagy nem volt eddig. Ez volt tehát a kezdeményezésnek az oka. Összesen 16 tagállam támogatta ezt a javaslatot, amely kivételesnek számít. Egy olyan jogi keretet szeretnénk létrehozni, amely egységes a tagállamok között, és amely a hatékonyságot növeli a büntető eljárások során, miközben természetesen a jogi biztosítékok továbbra is megmaradnak, mind az áldozatok, mind pedig a vádlottak vonatkozásában. Tehát egy hatékony, ugyanakkor teljesen jogszerű és, és mindenféle garanciákkal körülbástyázott rendszert akarunk létrehozni. Ennyi lenne a rövid bemutatkozás vagy bemutató, és ha akarják, akkor természetesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Claude Moresznek adnám meg a szót, de mielőtt megteszem, a mindig felmerül bennem a kérdés, hogy a nemzetközi bűnözők állandóan nagyszerűen együttműködnek, nekik nincsen problémájuk a nyelvi, nincsenek nyelvi problémájuk, nincsen problémájuk a szuverenitással, nekünk pedig évekig kell dolgoznunk azon, hogy fel tudjunk lépni ellenük. Nos, nem csak a bűnözők használnak tolmácsolást, mondta Morales úr. Én magam is rövidre fogom Eh, ezt a témát. Sajnos azt, hogy nem lehet most itt. Két eh, dolgot szeretnénk elmondani. Az első az, hogy nagyon fontos ez a eh, téma, amely tulajdonképpen joghatósági problémákat is felold, ne kerülhessen sor arra, hogy kétszer vonják eljárás alá az adott személyt Eh, az sem jó viszont, hogy kétszer kell szavaznunk hasonló eh, hasonló jogszabályokról, a eh, Weber jogszabályról most szavaztunk éppen, és aztán vannak átfedések, erről pedig most megint szavaznunk kell. Benyova asszony mondta nekem, hogy együttműködik majd a szárnyék előadókkal, az összes problémát megoldják. Köszönöm. Az egyik kollega ott hátul kért, nem tudom elolvasni, kért szót, nem tudom elolvasni a nevét. Szerettem volna néhány megjegyzést tenni, hozzáfűzni ehhez a projekthez. Először is úgy gondolom, hogy ez egy felettébb érdekes projekt, hiszen a határon átnyúló bűncselekmények növekedése, a számuk növekedése valószínűleg egy rendeletet tesz szükségessé, hogy fékezhessük ezeket. Szükségünk van tehát egy olyan eszközre, amely lehetővé teszi azt, hogy egy bűncselekmény üldözésére egy adott országban kerüljön sor, holott ezen bűncselekmények egyre inkább határon átnyúló jelleget öltenek. Szeretném a tanácsnak megköszönni ezt a projektet, ugyanakkor szeretnék néhány észrevételt is tenni. Először is úgy gondolom, hogy az eljárás eléggé homályos. Igaz, ugye nincs egy konkrét jogalap, de van 16 ország, amely szeretne egy ilyen jogalapot. És a hatékonyság érdekében én azt hiszem, hogy meg kellene állapodniuk az országban, és egy olyan nyelvezetet kellene alkalmaznunk, amelyben van egyfajta kötelező jelleg. Nincs pillanatnyilag egy olyan terminológia, amely, hogy úgy mondjam, az átvevő országot, a kérelmet átvevő országot kötelezze Pontosítani kellene tehát ezt, akár csak a határidőket is. Vegyék figyelembe, hogy például a 13-as cikkben, amikor arról írunk, hogy az az ország, amely a megkeresést átveszi, választ kell, hogy adjon a másik országnak, egy olyan bűncselekmény kérdésében, amelyet eh, talán két országban követtek el, az ország választ kell, hogy adjon, de nincsen semmiféle határidő. Azt írja a szöveg, hogy késedelem nélkül választ kell adjon, de igazából nem tudjuk, hogy ez mit jelent. És ugyanez a helyzet azzal, amikor meghatározzuk azon indokokat, amelyekre hivatkozva egy adott ország megtagadhatja egy kérelem továbbítását, hogy a másik ország folytassa az ügy nyomonkövetését. követését. Nos, számos országgal kikerül, számos indokkal kikerülheti ezt. Szerintem a gyakorlatban ez a rendszer nem működhet, hiszen a tagállamok nem válaszolnak ezen nemzeti szuverenitásra támaszkodva azt mondják, ugye, hogy ez az eljárás hozzánk tartozik, nem vagyunk hajlandóak továbbítani, és éppen ezért az eljárás nem lett hatékony. Tehát szükség volna egyfajta eljárásra, amely által hatékonyabban előreléphessünk, és megoldhassuk ezen konfliktusokat. Tehát amikor az átvevő ország, a kéremet átvevő ország nemet mond, akkor mi történik? Igazából senki sem oldja meg ezen problémát. És végezetül az is aggaszt, hogy a negyedik cikkben a nem igazságügyi hatóságokra is teszünk egy említést, ezt pedig érdemes lenne pontosítani, hiszen itt olyan hatóságokról beszélünk, amelyek eltérőek országonként. Lehet, hogy egy adott országban nem igazságügyi hatóság továbbítja az ilyen kéréseket, akkor lehet, hogy egy másik országban a bírók, az igazságügyi szervek nem fognak megbízni benne. Márpedig pont emiatt ezt pontosítani kellene, és szerettem volna ezt a vita kezdetén már felvetni, és reménykedek abban, hogy a jövőben módosítások vagy egyéb módszerek által pontosítjuk ezt az eszközt. Um, Köszönöm szépen! Az Európai Bizottság részéről kérdezném Szamarien asszonyt, hogy szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden a bizottság nevében, hiszen ez a tagállamok kezdeményezése. Annyit szeretnék mondani, hogy a bizottság támogatja ezt a kezdeményezést. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan jogszabály, amely még hiányzott az európai keretből, a büntetőjogi együttműködés tekintetében. Támogatjuk ezt a javaslatot, hiszen ez többletértéket jelent, és szeretném kiemelni, hogy eddig a jelenlegi javaslat többletértéket jelent, ugyanis közös szabályokat állít majd fel valamennyi tagállam számára. Eddig csupán 13 tagállam ratifikálta és alkalmazza az Európa Tanács egyezményét, úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy szükség van egy új eszközre. Ami pedig a kérdést, a feltett kérdést illeti, az Európai Bizottság szeretné mielőbb kiemelni, hogy konkrét szabályokra van szükség, és megállapított határidőkre. Ezt számos alkalommal megtárgyaltuk a tagállamokkal, és sikerült a 13-as cikk megfogalmazását megváltoztatni. Ott nem csupán egy konkrét határidő szerepel, hanem a hatóságnak is meg kell állapítania határidőt a másik hatóság számára, úgyhogy ez már eleve egy többletértéket jelent, hiszen a késedelmek az együttműködésben nagy problémát jelentenek. Úgyhogy igyekezünk támogatni ezt a javaslatot, és biztosítani igyekezünk, hogy ez a továbbiakban is többletértéket jelent. Reméljük, hogy nem fogják azt felhígítani egy egységes, általános szöveggé. Elnök, köszönöm szépen! A jelentésnél a határidő december 17-eddig kell az Európai Parlamentnek véleményt alkotnia, Mivel én csak beugrottam, és el kell mennem, azt hiszem, hogy most a a korelnököt fogom felkérni arra, hogy vegye át az elnökséget, Dion úr, lenne olyan kedves? Nos, uh, nagy meglepetés volt számomra, hogy ide is ülhetek. 31-es uh, pont következik, az Európai Bűnmegelőzési Hálózat létrehozása, és uh, a svéd elnökség fog először beszélni erről a témáról, és aztán pedig a bizottság, és aztán pedig az előadó. Köszönöm. Megint én fogok beszélni erről a témáról, és megint próbálok röviden beszélni. Talán nem sikerül majd annyira röviden, mint az előbb, de megpróbálom. Nos, ez is számos tagállam, itt jelen esetben 11 tagállam kezdeményezésére született ez a javaslat. A javaslat háttere egy értékelés volt, a jelenlegi európai bűnmegelőzési hálózatot értékelték, és e, ez bizonyos gyengeségekre e, mutatott rá a hálózat e, mai működésével kapcsolatban, tehát mi és egy sor más tagállam úgy döntöttünk, hogy kezdeményezni fogjuk a megjavítását ennek a hálózatnak, kijavítását, és megpróbáljuk megerősíteni az EUCPN-t, hogy jobban elláthassa a feladatait minél hamarabb. A javaslat kiinduló pontja három dolog. Az első a tagállamok szerepének kihangsúlyozása a hálózatokon belül, mert ez a tagállamokat szolgálja ez a hálózat, és teljesen egyértelmű, hogy a, az igazgatósághoz, illetve a hálózathoz való hozzájárulása a tagállamoknak megerősítendő. Második felvetés amire koncentrálunk, az az, hogy ez a javaslat tényleg az EUCPN-re koncentrál, olyan területekre, ahol a hálózat hozzáadott értéket jeleníthet majd meg, tehát gyakorlatilag kicsit megerősítjük a nyelvezetét annak, hogy, annak a résznek, amelyik azt mondja, hogy mire is szolgál ez a hálózat. A harmadik fontos dolog pedig az, hogy megpróbálunk megoldást találni a titkárság problémájára, az értékelés ugyanis e- e- a titkárság működését a rendszer egyik gyengeségének e, nevezte. Tehát ez a három dolog, ami megbújik a javaslat mögött, és erről beszélünk most a tanács munkacsoportjaiban. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm az Európai Bizottság eh, egy eh, kiértékelést eh, finanszírozott meg tavaly, ezt, emlí, ezt említette meg a, a svéd elnökség is, és egy nagyon átfogó jelentést kaptunk konkrét javaslatokkal. Örülünk, hogy a javaslatok egy jó része a tagállamok javaslataiban is szerepel. Ugyanakkor a biztosok még nem fogadták el ezt az egész anyagot, ez októberben történhet meg. Már most elmondhatjuk, hogy um, amennyiben a végső elfogadás megtörténik, akkor az Európai Bizottság ezzel támogatni fogja a közbeszerzés kiírását a hálózat megtámogatására, és erre a célra már 3, 900 ezer eurót tettünk félre tartalékba, amely jelentős növekedés az korábbi évek forrásaihoz képest. Na most, ha konszenzus lesz a szövegről a tagállamok között, amely egy pénz összegről szól, egy grantról szól, akkor a bizottság eh, minél gyorsabban lehetővé teszi, hogy egy ilyen megállapodás, egy ilyen eh, finanszírozási megállapodás eh, életbe léphessen. A, nincsen jogi vagy költségvetési szempontból egyébként semmi problémánk a tanácsban jelenleg megvitatott szöveggel kapcsolatban. Köszönöm, mondja az elnök az egyszerűséget is és a rövidséget is, és most pedig megadom a szót Szonya Alfano asszonynak, aki a jelentéstevő. Grazie, Presidente. Grazie alla presenza. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a svéd elnökségnek, illetve a bizottságnak a hozzászólást. Az elnökség bírálatait, illetve a bizottság bírálatait meghallgattam, a svéd elnökség azt mondta, hogy még így is nagyobb láthatóságot, nagyobb fontosságot kell tulajdonítani a tagállamok tevékenységének, és a bizottság pedig azt mondja, hogy ezzel együtt semmi ilyen jogi és gazdasági probléma nincsen, ugyanis az alapot igénybe lehet venni. De semmit nem hallottam arról, hogy kritikákat vagy problémákat említsenek meg. Elolvastam azokat a dokumentumokat, amelyekhez hozzáférhettem, de az alapján, amit én elolvastam, ha ez a válasz, ez az európai válasz a bűnözés terjedésére, akkor azt hiszem, hogy ez egy elégtelen válasz. Úgy hiszem, hogy kívülről valaki úgy gondolhatna, és ez borzasztó volna, hogy ez a hálózat egy olyan struktúra, amelyet csak azért hoztak létre, mert valahogy el kell költeni a pénzt. Véleményem szerint ez a hálózat soha nem működhet hatékony módon. Van egy titkársága, ott a bizottságból van egy ember, illetve van egy kutató, aki részidőben, részmunkaidőben dolgozik. De szerintem ahhoz, hogy a bűnözést megállítsuk, ez egyszerűen haszontalan, értelmetlen. Van egy fórum, de azt láttam, hogy a fórum 2005-ben ülésezett ugyan néhányszor, de soha többet. És egy még rettenetesebb benyomásom is van, ugyanis úgy látom, hogy, hogy a bűnözés megelőzését másodlagosként lehet látni a terrorizmussal szemben. Én nem szeretnék most is semmiféle sorrendet felállítani, de szeretnék valamit elmondani, ami véleményem szerint hozzásegíthet ahhoz, hogy a bűnözés fontosságát megértsük. És nem csak a szervezett bűnözésre gondolok. Mindannyian tudjuk, hogyan hogy a terrorizmus hogyan ver gyökeret a tagállamokban. De a szervezett bűnözés a tagállamok intézményeiben is egyértelműen megjelenik. Ma délelőtt beszéltünk az emberi jogok témájáról. És jól emlékszem, hogy amikor a bevándorlásról beszéltünk, nem hagyhattuk figyelem, figyelmen kívül, hogy létezik emberkereskedelem, és ez a szervezett bűnözés eredménye. A kábítószer kereskedelmet a szervezet bűnözés irányítja. Pénzmosás? Ennek a háromnegyedét. Tehát, tulajdonképpen időzített bombával állunk szemben, és a bizottság ezzel a hálózattal akar erre válaszolni. Mennyibe kerül ez a hálózat? Mit tett? És hogyan járult hozzá az elmúlt években ahhoz, hogy a bűnözést megelőzze? A javaslat jóváhagyására mi a határidő? A, a hálózat finanszírozása viták és kétségtárgyát képezi. Tehát kíváncsi vagyok, hogy a bizottság hogyan fog ezt a problémát megoldani a költségvetési rendelet tiszteletben tartásával. Több információt szeretnék kapni arról, hogy hogyan írnak ki például a közbeszerzési eljárásokat, és azt is szeretnénk, hogyha a cselekvési kört a szervezett bűnözése is kiterjesztenék. Nem tudom, hogy ezt az egészet miért hagyták eddig figyelmen kívül. Ami pedig az egyes pontot illeti, miért titkosak a hálózattal kapcsolatos információk? Hát mi történt? A hálózat haték, hatékonytalansága, eredménytelensége szempontjából különösen fontos lenne az információkhoz való hozzáférés. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig akkor megadom a szót makovei képviselőnek. Thank you. Uh... Köszönöm. Én vagyok az árnyék jelentéstevő a néppártól, úgyhogy nagyon várom a tanácssal, a bizottsággal és Áfána asszonyjal való együttműködést. Csak szeretnék tisztázni valamit. Itt nem a konkrét esetekben történt bűnözés megelőzéséről van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy valahol megtörténik egy bűntény, és akkor ezt megpróbáljuk megállítani. Szeretném kérdezni a tanácsról és a bizottságtól, hogy mi a hozzáadott érték, és miért fog most működni, hogyha eddig nem működött. Szerintem nagyon gyenge, amit eddig láttam. Köszönöm. Assa Weber asszony, parancsolja. Thank you very much. Mm. köszönöm szépen. Kezdjük akkor a végéről. Megpróbálom az utolsó kérdést megválaszolni, miért fog éppen most működni. Azt hiszem, hogy ez a teljes folyamat, hogy vitát folytassunk arról, hogy az IUCPN mit is végez, milyen többletértéket képvisel, ez a hálózat. Azt hiszem, hogy ez a tagállamok közötti folyamat szempontjából nagyon fontos volt és hasznos, hogy egyáltalán a vitát megkezdjék, hogy mire összpontosítson ez a hálózat. De persze az még a jövő kérdése, hogy működni fog-e ez alkalommal vagy sem, de szerintem ez mindenképpen nagyon hasznos, hogy a tagállamok aktív szerepet vállaltak és vitát folytatnak az EUCPN-ről. Úgyhogy derülátóak vagyunk ezzel a döntéssel kapcsolatban. Ami pedig a titkosságra vonatkozó kérdést illeti, tehát hogy a hálózat miért titkos, be kell vallanom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy értem a kérdést. Hát ez nem egy titkos hálózat, hanem a tagállamokat képviselő személyek vannak ebben a hálózatban, és természetesen lehetőség van a nyitottságra, tehát hogy a hálózat tagjaival lehet kommunikálni, és van egy internetes weboldal is, ahol meg lehet tekinteni a hálózat tevékenységét. Úgyhogy azt hiszem, mindenképpen jobban lehetne kommunikálni azt, hogy mit is tesz ez a hálózat. Tulajdonképpen a mostani folyamat arra irányul, hogy felülvizsgáljuk a tanács határozatát a hálózattal kapcsolatban. Itt több átláthatóságot biztosíthatunk. Remélem ez elég válasz volt. Most pedig akkor az Európai Bizottságnak fogom megadni a szót. Thank you, Chair. Um, I will focus... Köszönöm, elnök úr. Én most a finanszírozással kapcsolatos kérdésre válaszolnék az Európai Bizottság részéről. Az elmúlt években 180 ezer eurót tettünk oda a szervezeti dolgokra, a legjobb gyakorlat, a konferencia szervezésre, versenyekre, és díjak megszervezésére, itt odaítélésére. Ezek a hálózatnak a, az ismertségét növelték. Ami a 2010-es költségvetést illeti, itt már mi tartalékba helyeztünk az éves munkaprogramunkban 900 ezer eurót, ez az éves munkaprogram még elfogadás előtt áll, talán október 9-én történik meg az elfogadás közbeszerzési fejezet alá tettük be. Nem akarok most itt technikai és jogi részletekbe menni, de talán a legfontosabb következménye a finanszírozás ezen módjának az, hogy a hálózat tevékenységeit csak és kizárólag közösségi pénzekből történik, majd nem lesz szükség eh, tagállami pénzekre, illetve Eh, hogyha a Lisszaboni szerződés életbe lép, akkor ez a módszer lehetővé teszi a bűnmegelőzési feladatok eh, közösségi esítését. Eh, a titkárság formálisan megmarad, ugyanakkor outsourcingra kerül sor, a titkárság tevékenységének egy részét kiszervezzük a bizottságon belül, és így az egy félállásból három vagy négy teljes állást tudunk Eh, csinálni. Eh, a dokumentum egy grantról beszél, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy társfinanszírozás eh, fog történni a hálózatban, mert a közösségi ilyen pénzjutatás nem lehet százszázalékos soha, illetve a titkársága a bizottságnak, illetve a hálózatbizottság, hálózat titkársága nem kerülhet kapcsolatba a, a, a, a bizottsággal. A bizottság ez esetben megfigyelőként vehet csak részt a hálózat munkájában, ami azt jelenti, hogy a bizottság nem fog tudni beleszólni se a finanszírozásba, se pedig a szervezeti kérdésekbe, és ugyanakkor a bizottság hozzá tud járulni lényegi kérdésekhez bűnmegelőzési témában. Köszönöm. Nem tudom, hogy a raportőr hozzá akar-e szólni valamit. Igen, nagyon röviden. Az igazság az, hogy konkrétabb válaszokra számítottam. Itt nem a hálózat láthatóságával van problémám, hanem a hatékonyságával. Három vagy négy emberről van szó. Úgy gondolják, hogy ők tudják majd, hogy mi a helyzet a szervezet bűnözés témájában, és tudnak küzdeni az ellenet. Szerintem ez lehetetlen. Nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen jellegű struktúrákat, struktúráknál a tagállamok részvételét kellene ösztönözni, és valamennyi adat, például nyomozási adat, illetve egyéb adatokat továbbítani kellene. a bizottság, a parlament és a tanács hálózata felé. De semmit nem kaptunk. Három-négy emberről van szó, hát hogyan tudják ők kezelni mindezt? Úgy hiszem, hogy a hatékonyság nem megfelelő, nem lehet a bűnözést így mege- megelőzni, és el fogom mondani újra és újra, hogy ez egy rendkívül szükséges lépés és a megelőzésre gondolok elsősorban. Itt 27 tagállamról van szó, 27 érintett tagállamról, és mit fogunk kezdeni egy darab titkársággal, ahol három-négy ember van. Gyakorlatilag másfél emberről beszélünk. Tehát szerintem nem a láthatósággal van a probléma, hanem azzal a problémával, hogy egyszerűen meg kellene a rendszert változtatni, hogyha azt akarjuk, hogy működjön. Van valóban weboldaluk, láttam én is, de egyszerűen nem értem, hogy például a, ez a hálózat miért nem továbbította munkájának eredményeit a parlamenthez. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök. Én magam is árnyékjelentéstevő vagyok ezen a témán, és úgy érzem, hogy a parlament még a tanácsal és a bizottsággal további vitákat fog folytatni, hogyha nincs további hozzászólás. Ja igen, az a határidőket még egyelőre nem tudjuk megállapítani, akkor azt hiszem, hogy ezt a pontot lezárhatjuk, és mivel az következő napi rendi pontot, az Európol alkalmazottai tekintetében alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazítását elhalasztottuk. Egyéb kérdések témája következik, úgy hiszem, hogy nincsen. Akkor berekeztem az ülést.